Καλημέρα σας. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Περιμένοντας να γίνουμε έξι τουλάχιστον τα μέλη και με τον κύριο Μπουσουτήλ να είναι στη διαδρομή. Jó reggelt mindenkinek. Igen. Tehát a tegnapi koordinátorok ülésén elhangzottakat szeretném most röviden ismertetni. Az első kérdés ugye az lenne, hogy a főigazgatósága és a külügyi igazgatósága folytatott levelezés után mely petíciókat nem fogunk kezelni. Itt egy megegyezés történt, hogy a petíciónak nem minősülő beadványokat hogyan fogjuk kezelni. Tehát először is ugye lehetőségünk van megvizsgálni, hogy egy befogadható vagy nem befogadható petícióról van ez szó, először is a beadványok belekerülnek egy nyilvántartásba, és utána utána, a vizsgálat után a petíció kategóriájából átkerülhetnek a nem befogadható beadványoknak a kategóriájába. Ez volt az első kérdés, amit tisztáztunk. A második kérdés az a, a különböző helyszíni látogatások kiküldetése kérdése volt. A koordinátorok tudomásul vették az elnök ezzel kapcsolatos közleményét, és a politikai frakcióktól azt kérték, hogy a képviselők látogassanak el oda, és döntöttek a romániai látogatásról is, hogy ez is rákerüljön a listára, és a titkárságtól ami a környezetvédelmi törvény végrehajtását illeti, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy Potocsnik biztosnak meghívót kell küldeni, hogy jöjjön el a szakbizottságba, ha lehet a decemberi ülésre. A környezetvédelmi törvény végrehajtásáról lenne szó, illetve erről a témáról készülő jövőbeli kommunikáció. Ami a petíciót begyújtók meghívását, illetve jelenlétét illeti az üléseinken, a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a házszabálynak megfelelően eljöhetnek, joguk van jelen lenni az üléseken, ha az elnök engedélyezi. Ebben az esetben is megerősítették, hogy el kell dönteni, hogy hány ilyen petíciót benyújtott lehet meghívni, illetve azt is, hogy a hozzászólási időt is az elnök döntheti el, illetve a napi rendet megállapodtak, hogy úgy fogják alakítani, hogy annak megfelelően alakuljon, hogy hogy tudnak eljönni a petíciót benyújtók, hogy ők is hozzászólhassanak. A koordinátorok arról is döntöttek, hogy Szilvána Koch Merin, ALDE képviselő, lesz az előadója az ombudsman költségvetéséről 2012-re. Az előadója, illetve, hogy a Libével való közös meghallgatást az alapvető jogok kartájának végrehajtásáról megrendezése kerül, az időpontot, illetve a tartalmat, illetően a következő koordinátorülés dönt. A koordinátorok levelet kaptak Búzek elnök úrtól is, az augusztáról, és a spanyol ombudsman üzenetét is megkaptuk, ezt nem olvastam fel, illetve a májusi ülés előzetes napirendjét is. Ami az augusztát illeti, azt a tájékoztatást kaptam, én nem tudtam róla, hogy a török a közösségről kapcsolattartó magas szintű munkacsoport létezik, és Buzek elnök úr az ENSZ, döntését, ENSZ határozatot követően foglalkozik Szauguszta kérdéssel. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljött. Bosztinár úr. Köszönöm szépen. Először is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ez alkalommal, ahogy látom, az összefoglalás és ismertetése keretében a beérkezésnek az ö, ö, időpontja, illetőleg a mm, észrevételek közlésének határideje ö, az a bizottsági ülés második napja, és reméljük, hogy ez lesz a jövőben a rendszer. A határozatokkal kapcsolatban még egy kérdésem lenne. Egy másik kontextusban arról olvastam, hogy a spanyol ombudsman elutasította azt, vagy hát óckodott attól, hogy megjelenjen egy tanácskozáson. Nem tudom, hogy ennek időbeli okai voltak, vagy egyszerűen nem volt kedve, vagy túlságosan kényes volt az ügy, tehát mi volt az oka annak, hogy megtagadta a megjelenést. Azt gondolom, hogy a koordinátoroknak kellene foglalkozniuk azzal a kérdéssel, hogy a jövőben az adott ombudsmannak részt kell vennie az ilyen kérdések tárgyalásában. A copy of the reply, the committee, uh, the secretary. A titkárság kapott egy példányt a válaszból, a spanyol ombudsmantól, és ez a, ezt mindenki meg fogja kapni, hogyha még eddig nem kapta meg. Sajnos csak spanyolul áll rendelkezésre. Ezért nem tudtam róla többet magyarázni, mondja az elnök asszony. To have the letter of the Spanish. Megvan a spanyol ombudsman levele? Jó, majd meg lesz. Äh, Azt szeretném kérni, hogy ezt a levelet itt értékeljük még egyszer a bizottságban. Úgy gondolom, hogy alapelvként a bizottsági tagoknak az volt a kívánsága, hogy a tagállamokban felmerülő problémák esetén a illetékes petíciós szakbizottság vagy az ombudsman egy pár beszédet folytasson, tehát hívjuk meg az ombudsmant. Úgy gondolom, hogy nem lenne jó kezdet, hogyha rögtön ennek az elején egy ombudsman lemondaná megjelenését. Nagyon jó lenne szerintem, hogyha az ombudsmannal eszmét cserélhetnénk. Nyilván ennek a formáiról beszélhetünk, az még vitatárgyát képezheti, hogy itt most zárt ülés vagy nyilvános ülés, ezzel egyetértek, tehát erről még beszélhetünk, de mindenképpen értékeljük még egyszer a helyzetet, hiszen részünk ez egy barátságos gesztus volt, amit valószínűleg félreértett a spanyol ombudsman, és hát a továbbiakban is fontos lenne a későbbiekre nézve is, más petíciók esetében, hogy más tagállami ombudsmanokat meghívjunk, azért, hogy segítséget nyújtsunk neki, illetve, hogy ő segítséget tudjon nyújtani nekünk, és úgy gondolom, hogy erről aztán beszélnünk kellene, illetőleg a spanyol ombudsman levelének tartalmára is a következő ülésem. They've been translating for me part of this uh, short letter. Ennek a rövid levélnek egy részét lefordították nekem, amit a spanyol ombudsman küldött, és a válaszban az van, hogy ez nem az ő hatásköre. Ebben az esetben a spanyol bíróságnak kell dönteni, úgyhogy várnunk kell. De nem rossz az ajánlata. Vagy a javaslata. Ha bizonyos országokból sok a petíció, akkor az adott ombudsman nem lenne rossz ötlet. Talán még az európai ombudsman is eljöhetne. Parancsoljon, asszonyom! I'd, I'd... Just a moment, I didn't see... Egy pillanat, bocsánat, nem láttam Buzutil urat. Megteszi, hogy vár egy kicsit? Nem bánom, parancsoljon. Csak azt szeretném elmondani, hogy szerintem ez jó ötlet, mert a jó vezetés része az egész koncepciónak, amiről beszélünk, az átláthatóság, stb. Ezért nem érdemes zártülést tartani, Hát hogy jönne már egy ombudsman egy zárt ülés, Ez ellentmond mindennek a közvélemény részvételének. Hát pedig ezt szeretnénk. Nagyon fontos lenne jó, modern adminisztrációt vezetni. És ha úgy érezzük, hogy esetleg ezt a hazájukban kellene megoldani, de a probléma az, hogy nem megfelelően kezelik ott ezeket a kérdéseket, akkor persze nekünk kellene foglalkozni vele. Szerintem az ombudsman jelenlétében zárt ülést tartani nem volna helyes. Köszönöm. Merci Madame la Présidente. Ce n'est pas sur le même sujet. Elnök asszony, nem ugyanerről beszélnék, egy másik bizottságban voltam, elnézést, hogy elkéstem. A Jugendamtról szóló munkacsoporti javaslatról szeretnék beszélni. Itt a szakbezítségen belül volt egy felhívás, hogy jelentkezzenek azok a képviselők, akik szeretnének csatlakozni ez a munkacsoporthoz, mivel rendszeresen jönnek hozzánk ilyen petíciók, és fontos, hogy tudjuk, hogy melyek azok, amiket tényleg fogadhatunk is. Nem föltétlenül azért, hogy újra fel vessük ezeket a kérdéseket a petíciók tükrében, hanem hogy jobban orientálhassuk azokat a petíciókat, amelyek majd még a jövőben érkeznek hozzánk. Ez az első része a munkának, a másik az összehasonlító tanulmány készítése, a német kollégával is ebből, erről beszéltünk, a, mó- a módszerekről, illetve az eljárásokról, amelyeket azoknak az európai polgároknak kell ö, ö, követniük, <clears throat> akik kettős állampolgárok, mondjuk németekkel, és hogyha esetleg elválnak, mert ugye más országokhoz képest vannak <clears throat> különbségek, és például az anyanyelven, az anyanyelv függvényében vannak különbségek. Tehát érdekes lenne ezt az összehasonlított tanulmányt elvégezni, és akkor lennének a kezünkben konkrétumok, hogy megoldást találjunk. Csak szerettem volna újra felvetni ezt a témát is felhívni a képviselők figyelmét, hogy legyenek szívesek, jelentkeznek el a munkára. Köszönöm. There is an open invitation for those who would like... Nos, mindenkit felkértünk tehát arra, akik szeretnének részt venni ennek a munkacsoportnak a munkájában, jelentkezzenek. Señorías, la, la traducción. Csak szerettem volna megkönnyíteni a fordítás megértését. Ugye itt a spanyol ombudsman leveléről beszélek. A levélben arról a meghívásról van szó, amelynek az lett volna a célja, hogy az adott régió álláspontját ismertessék. Ugye a spanyolul van a levél, és az ombudsman ebben sajnálatát fejezi ki, hogy nem tehet eleget a meghívásnak, másrésztről pedig utal arra, amit korábban az internetes oldalán már közzétett, ott is a tájékoztatások oldalon, nevezetesen arra, hogy a spanyol alkotmánybíróság megerősítette az alkotmányosságát annak a döntésnek, hogy nem jön ide el a bizottságba. Tehát ez volt a, úgymond a levélnek az összefoglalása. Also wir sollten zwei Dinge Két dolgot külön kellene kezelnünk. Az egyik a konkrét meghallgatás esete, egy ombudsman meghallgatásának kérdése, egy konkrét képviselőnek a bizottsági meghallgatása. Ezzel kapcsolatban azt gondolom, hogy az ombudsmannak a bírósági ítéletekkel kapcsolatban véleményt kell alkotni, és az a kapcsolatban, hogy került arra sor. Ugyanis nem minden Magyarország eljárás zárult le. Egyébként az is kérdés, hogy mit válaszol arra egy ombudsman, hogy hogy függ, bíróság előtt függőben lévő kérdéseket az ombudsman érdemesnek tart-e arra, hogy előzetes döntéshozatali eljárásra a luxemburgi bíróság elé bocsássanak. Tehát mindenképpen meg kellene néznünk, és szeretném megkérni a titkárságot arra, hogy nézze meg, hogy a jövőbeni intézményközi megállapodásokban esetleg ezt szabályozni lehetne, tehát a a tanács kötelezettséget vállaljon ilyen kérdésekben, és mi elvárhassuk a tagállamoktól azt, hogy olyan személyek, mint például az ombudsmanok megjelenjenek a szakbizottság előtt. A második pont az pedig egy általános kezdeményezés lenne a részemről, ahogy más bizottságok is teszik, amikor miniszterekkel szeretnének eszmét cserélni egy elnökség előtt, Nos, mi is azt kellene, hogy tegyünk, hogy egy elnökségi időszak kezdet előtt egy-két hónappal azt mondjuk, hogy az érintett ország ombudsmanját, vagy az érintett ország parlamentje petíciós bizottságának elnökét meghívjuk ide egy általános eszmecserére. Óken asszony természetesen egy ilyen eszmecserének nyilvánosság bevonásával kell lezajlania. Nem tudom, hogy mm, hasznos lenne, hogy hallani az ő megítélésüket Nyilvánvalóan, hogyha zárt ülésen akarjuk ezt lefolytatni, ezt is meg lehet konkrét esetekben folytatni, de alapelvként a nyilvános ülést ajánlom, és, az el, és a meghívásokat az ombudsmanoknak kell címezni, illetve a petíciós bizottságok, parlamenti petíciós bizottságok elnökének, függetlenül attól, hogy kényes ügyről van szó. Just I'm a little bit shocked about the... Hát egy kicsit meg vagyok döbbenve a spanyol ombudsman válaszán. Ha kényes kérdésekről van szó, hát akkor ő jön és magyarázza el, hogy miért nem tudja megoldani. Mert néha az az érzésem, hogy tényleg komoly problémát okoznak az ombudsman ö, fellépései Spanyolországban. Tényleg meg vagyok lepve a válaszán. És szerintem ombudsmanként nem így kell viselkedni. Hát ő az embereket képviseli. Az emberek szócsövének kell lenni lennie a kormány és mindenki felé. Hát csak annyit mondanék, hogy meg vagyok lepve. Any or shall we discuss it? Uh... Van még valakinek javaslata, vagy beszéljük meg, mint a valaminek a részét? A következő ülésen. És akkor már megbeszéljük, hogy általánosságban az ombudsmanekkel hogyan fogunk viselkedni. Jó, akkor már legközelebb visszatérünk rá. Jó, köszönöm szépen. By Mr. Sandro Mizzi. Sandro Mizzi úr máltai állampolgár a Harpoon Halász Szövetség nevében a máltai halászati engedélyekről. Uh, we do not have any petitioner present. So... Nincs jelen a petíció benyújtója. A bizottság részéről Szkálka asszony. Köszönöm, elnök. For having raised the... Asszony, 2006-os 1967-es tanácsi rendeletnek való megfelelésről van szó. A halászati gyakorlat, amit folytatott a petíció begyújtója, a szigonyos halászat már betiltásra került. 2007. januárja óta, és ez minden földközi tengeri országra vonatkozik, nincs derogáció, úgy, hogy így minden mediterrán térségben található ország halásza azonos ö, körülmények között halászhat. A bizottság felvette a ciprusi hatóságokkal a kapcsolatot a petíció megkapás, a, miután a petíciót megkapta, mert ö, az, arra ö, utalt a petíció beadója, hogy itt kiadtak engedélyeket az ilyen jellegű halászatra. Ők viszont megerősítették, hogy a mediterrán rendelet hatályba lépése óta nem adtak ki ilyen jellegű halászati engedélyt, mert egyszerűen nem tehetik meg, mert nem felel meg a rendelet rendelkezéseinek. Ezen kívül adatokkal is rendelkeztek 2010-ből Cipruson az ilyen jellegű halászatról, <clears throat> és ez mind erre a fajta halászatra vonatkozik. Úgyhogy a bizottságnak nincsen bizonyítéka arra, hogy Cipruson nem tartják tiszteletbe a tiltást. Úgyhogy ez a válasz a petíció benyújtójának. Thank you, Madam Chair. Um, uh... And thank you to the... Köszönöm elnök asszony, én megköszönöm a bizottság képviselőjének a magyarázatot. Két dolgot szeretnék itt felvetni ebben a tekintetben. Az első az a nyílpusz, nyílpuska használatára vonatkozik, egy másik országban, Cipruson. A petíció benyújtója ugyanis saját vizsgálódásokat is folytatott, és arra jutott, hogy Cipruson bizony vannak ilyen engedélyek, ezek megkaphatóak, és nem csak arról van szó, hogy egy másik országban elérhetőek ezek, hanem hogy a petíció benyújtását megakadályozzák ebben a fajta halászatban, a saját hazájában. Két dolgot erősített meg a bizottság. Az egyik az az, hogy az EU szabályok értelmében ez a fajta halászat tiltott, ezt én elfogadom, nagyon világos a magyarázat. A második dolog pedig, hogy a bizottság felvetett a kapcsolatot a ciprusi hatóságokkal, és ők megerősítették, hogy ezt a gyakorlatot nem engedélyezik, tehát hogy ez már egy tiltott gyakorlat. De ettől függetlenül még mindig nagyon nehéz helyzetben marad a petíció benyújtója. Ez a személy most hirtelen egyik napról a másikra rádöbbent arra, hogy a megélhetése, mert az ő megélhetése forog itt kockán, tehát hogy a megélhetését most illegálisan nyilvánította egy EU jogszabály 2007. júniusa óta. Számunkra itt a kényelmes brüsszeli székekben üldögélve nagyon könnyű azt mondani, hogy ez illegális, pont. De képzeljenek el egy személyt, akinek egy családot kell eltartani, és ez a megélhetése, és hirtelen mondjuk 2007. januárjától valaki azt mondja neki, hogy felejtse el, a megélhetésének vége, nem folytathatja tovább ezt a tevékenységet, és magának kell megtalálnia a megoldást arra, hogy hogyan tartja el a családját. Szerintem a bizottságnak az a probléma ezen oldalával is kellene foglalkoznia. Az nem megfelelő, vagy nem elegendő, hogy valaki azt mondja, hogy mi a víz alatti légzőkészülékkel végzett nyílpuskával, víz alatt folytatott nyílpuskával való halászatot betiltjuk, és pont. A tisztességes és egyenlő feltételek megteremtéséről van itt szó, úgyhogy én szeretném a bizottságtól várni erre a magyarázatot, hogy milyen fajta egyenlő feltételeket teremt az, hogy betiltjuk a nyílpuskával folytatott halászatot, hogyha valaki a víz alá merül légzőkészülékkel, és mondjuk a vontatóhálók használata az ide ebbe a képbe hogy jön be. Vannak itt hatalmas hajók, halászhajók, ahol a halászok vontató hálókkal dolgoznak, és fogja ki a halakat. Milyen egyenlő feltételeket biztosítanak az ilyen ö, esetekben ezeknek a közösségeknek a számára, vagy olyan magánszemélyeknek a számára, akiknek az, ö, a megélhetőtése szűnik meg egyik napról a másikra. Azt hiszem, hogy a bizottságnak kötelessége lenne információt biztosítani ennek az embernek, aki a petíciót benyújtotta arról, hogy milyen alternatívái vannak. Lehet, hogy ez nekünk tetszik, vagy nem tetszik, ez az ő megélhetése. És egyszer csak 2007. januárjától közöljük vele, hogy mostantól ez a fajta halászat be van tiltva. Ez így nem megoldás, szerintem alternatívát biztosítanunk kell. Tehát az Európai Bizottságnak igenis elő kell állni egy alternatívával, el, arra kell állni a közösség elé, és el kell nekik mondani, hogy most akkor milyen más tevékenységhez fordulhatnak, és az európai közösségnek segíteni kell itt, úgyhogy én nagyon kíváncsian várom a magyarázatot a bizottság részéről az általam felvetett aggályokkal kapcsolatban. Köszönöm. Elnök asszony, nagyon sokat vitatkoztunk, Auken asszony, nagyon sokat vitatkoztunk arról a koordinátori ülésen, hogy hogy legyen elegendő idő mindenre, és ne foglalkozunk olyanokkal a napirendünkön, amelyek nem érdemes, olyan témákkal, amelyekre nem érdemes foglalkozni, mert csak időpazarlás lesz. Mi van a bálnavadászokkal? Hát, hogyha a bálnavadászatot betiltják, akkor a bálnavadászok nem tudnak mit csinálni. Nincs másfajta módja a bálnavadásznak hát most itt mondjuk azzal foglalkozunk, hogy a halászat egyik módját betiltjuk, akkor miért álljunk elő most egy másik fajta halászati móddal? Én elnök asszony azt kérem, hogy térjünk rá a következő pontra, ez nem megfelelő javaslat, hogy most a bizottság itt a mi időnket lopja azzal, vagy töltse azzal, hogy egy alternatív halászati móddal előáll. Nem. Hát a tanács fogadta el, ezt nem a bizottság, mi is részesei voltunk a jogalkotásnak, ez világos, megvolt a megfelelő időszak, átültetési időszak, és így tovább, és az üzenetet a tagállamoknak közvetíteni kellett volna. Úgyhogy ez itt most időpazarlás, ne folytassunk ilyen vitát. Aláása ez a jogszabály alkotói munkánkat, hogyha minden egyes alkalommal Minden egyes alkalommal közöljük, hogy most akkor, ha valamilyen formát illegálisnak nyilvánítunk, akkor nekünk kell előállni alternatívákkal. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem értem, hogy a kollégám hogy gondolhatja azt, hogy egy petíció benyújtójának a panasza időpazarlás, hogyha ezt a panaszt megvizsgáljuk. Pontosan ezt mondta a kolléganőm. Ha valaki benyújt hozzánk egy petíciót, és ennek a személynek a megélhetése, a családjának a megélhetése forog kockán, akkor a minimum, amit tehetünk, az az, hogy választ adunk. Lehet, hogy az a válaszunk, amit ez a személy nem akar hallani, de kötelességünk, hogy választ adjunk ennek a személynek és a családjának, és nem mondhatjuk azt, hogy ez időpazarlás. Úgyhogy elnök asszony, én ragaszkodom ahhoz, hogy a bizottságtól kapjunk választ arra vonatkozóan, hogy milyen alternatívát javasol a bizottság olyan valakinek, akinek a megélhetése szűnt meg ilyen módon. Köszönöm. Θεωρώ βεβαίως ότι... Ah, μια szia. Parancsoljon! Azt gondolom, hogy az alapvető kérdés vagy probléma az, amiben igaza van Buzutil kollégának, hogy természetesen mindig vannak, főleg a mezőgazdasági területen jogszabályi változások, nagyon sok mindent tettünk, már nagyon sok korlátozás van, ami az érintettek szemszögéből tilalomként jelenik meg, és az Európai Unió ugye csak javítani akart a helyzeten, de hát mi nekünk szem előtt kell tartanunk, azt, hogy a célunk az, hogy az embereket is bevonjuk, és adjunk bizonyos átmeneti időszakokra lehetőséget, hogy aztán az érintett családok alkalmazkodjanak a megváltozott helyzethez. Nyilvánvalóan joggal hiányolja Buzutil kolléga, hogy itt ugye egy tilalomról van szó, ugyanakkor elfelejtettük azt meghatározni, hogy hogyan jutunk el A-ból B-be, hogyan nyújtunk alternatív megélhetést az érintettek számára. Tehát a kérdés az, hogy ezt most a bizottságnak kell -e tennie, vagy másnak, ez egy másik kérdés. Óken kolléga joga jegyezte meg, hogy a jogszabály az nyilván többieknek a döntésén alapul, többeknek a döntése volt, a tanács részt vett benne, a parlament részt vett benne, ők voltak a jogalkotók, tehát nekünk közös itt a felelősségünk. Itt mindenképpen igazat kell adnom a kollégának, hogy mit lehet most tenni. Úgy gondolom, hogy a az a bizottság, ami annak idején kidolgozta a jogszabályt, neki kellene állást foglalnia, hogy az érintetteknek hogyan tudunk alternatívákat felmutatni, hiszen itt most egy párbeszédet kell elkezdenünk, egy dialogot kell lefolytatnunk, Brüsszel és az érintettek bevonásával, és ebben részt kell vegyen Málta, mint tagállam, és tehát nyilván a javaslatom ezért az lenne, hogy hagyjuk nyitva ezt a petíciót, utaljuk át az ügyet a jogszabályt annak idén kialakító szakbizottságnak, tehát a érintett illetékes szakbizottságnak, foglalkozon ő vele, konkrétan ezt a kérdést vizsgálja meg. Tehát egy dolog ugye a tilalom, de a helybéli érintett emberek számára alternatívák felmutatása az megint egy másik dolog. Úgy gondolom, hogy ebben a második kérdésben nem voltunk elég előrelátóak. Nyilván ez fogja a helybéli elfogadottságát is a jogszabályoknak megerősíteni. Ugyanis, hogyha helyben nem fogadják el ezeket a jogszabályokat, az a nagy veszély. Az a veszély ugyanakkor, hogy tönkreteszünk egzisztenciákat is, és az a veszély is felmerül, hogy illegálisan tovább folytatódik az egyébként korlátozni szándékozott tevékenység, tehát az illetékes szakbizottságnak mindenképpen állásfoglalásra továbbítanám az ügyet. Azt gondolom, hogy az ügynek két oldala van. Van egy jogi oldala. Την οποία έχουμε εγκρίνει και ως Nyilvánvalóan egy konkrét uh, jogszabályt nem lehet hatályon kívül helyezni, ugyanakkor Ókán azt mondja, jól jegyezte meg, hogy nem beszélhetünk újra és újra olyan ügyekről, uh, amelyek uh, amelyek nem csak személyi, konkrét ügyek, hanem további kihatásokkal is lehetnek. Éppen ezért jár úrnak a javaslatát, nevezetesen azt, hogy a bizottságtól, nem, bocsánat, az illetékes szakbizottságtól, tehát a halászati bizottságtól egy alternatív megoldás felmutatását kérjük. Ez úgy gondolom, hogy egy jó ötlet. Nem tudom, hogy eh, ez most oda fog-e vezetni, hogy a jogszabályt megszüntetjük, vagy sem. Eh, nem tudom, hogy világos volt amit mondani akartam, de hát esetleg a bizottságnak megadom a szót, ha állást akar kíván, állást kíván foglalni. Köszönöm elnök asszony, köszönöm tisztelt képviselők a megjegyzéseiket. Én egyetértek önökkel, helyesen elemezték a helyzetet, itt két dologról van szó. Az egyik, az valóban az, hogy a petíció benyújtója úgy érvel, hogy Cipruson ezt a halászati módszert folytatják, ami illegális, tehát ha a petíció benyújtójának van bizonyítéka arra, hogy halászati engedélyekkel rendelkeznek ciprusi halászok, amelyek birtokában ezt a fajta halászatot folytathatják, akkor kérjük, hogy nyújtson be panaszt ezzel a ügyel kapcsolatban. Tehát az ellenőrzésről azt mondanám, hogy ugye miért a tagállamoki az ellenőrzés feladata? Igen, a bizottságnak vannak eszközei, hogy ellenőrizzük azt, hogy a tagállamok valóban betartják a jogszabályokat, de azért a tagállamoknak is el kell végezni a maguk dolgát. Ami az alternatívákat illeti, ugye itt nem szabad megfeledkezni a társadalmi és gazdasági aggályokról, amelyek felmerülnek, tehát egy adott rendelkezés kihat az emberek életére. A bizottság osztja ezt az aggályt, de én azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez a rendelet a halászat nagyon sok aspektusát érinti, és leginkább az olyan halászati módszereket, amelyek a környezetre, az erőforrásokra hatnak ki. Ezek a vonó hálók, amelyeket említett, ugye ezekkel kapcsolatban is nagyon sok korlátozó intézkedés van. Tehát nem arról van szó, hogy csak találomra a magánszemélyek által folytatott halászati módszereket céloztuk volna meg, hanem átfogó rendeletről van szó, amelyben nagyon sok tiltás és nagyon sok korlátozás szerepel, ami az egész halászati ágazatot érinti. Az alternatívákkal kapcsolatban még egyszer hadd emlékeztessek arra, hogy van, létezik az Európai Halászati Alap, ami a halászati tevékenységek befejezését is támogatja, és itt ugye a tagállamok operatív hatóságai használják fel ezeket a pénzeket, tehát a az illető halász, az érintett halász talán a saját tagállama hatóságához is fordulhat, annak érdekében, hogy mondjuk kaphat-e támogatást arra, hogy másfajta tevékenységet végezzen, vagy másfajta fel, berendezésekkel, felszereléssel halászon, amely még továbbra is legális. Köszönöm. Okay, anything to be Nos, van-e még valami, amit hozzá kíván tenni ehhez a magyarázathoz? elégedett Buszutil úr ezzel a magyarázattal? Igen, köszönöm elnök asszony, az első rész a magyarázatnak kielégítő tehát nyilvánvaló, ugye ez a személy nem tudta, hogy betiltották ezt a fajta halászati módszert, egészen addig, amíg ugye őt le nem állították, mert látta, hogy ciprusi barátai folytatják a halászatot. Most ugye látja, hogy nem csak egy országban tilos ez, hanem máshol is. Tehát ez világos. A második dolog az szerintem kevesebb, kevésbé világos. A mi szakbizottságunknak választ kellene küldeni ennek a személynek, és ebben a válaszban részletezünk kellene az alternatívákat, mert itt nagyon-nagyon komoly dologról van szó, új megélhetést kell találnia ennek az embernek és a bizottság segítsége nagyon hasznos lenne, ahelyett, hogy a eh, halászati bizottsághoz küldjük ezt az ügyet. Tehát a bizottság adjon konkrét információt ennek a személynek, hogy hova tud fordulni kézzel fogható segítségét, hogy új életet építhessen fel magának, mert itt erről van szó. Ennek Elnök hogy egyáltalán nem kérdéses, én soha nem eh, azt kértem, hogy ne tartsuk tiszteletben ezt a tiltást, vagy ezt a jogszabályt. Én csak annyit mondtam, hogy ha a jogszabály egy olyan gyakorlatot tilt be, amely a család megélhetését sodorja veszélybe, akkor erről a családról gondoskodni kell, és a családnak információt kell biztosítani. Köszönöm. Also, Kollege Buzotil hat recht. Buzotil kollégának igaza van, de én szeretném kiegészítésképpen azt, hogy az illetékes halászati bizottságot bevonjuk a dologba, ezt értelmesnek tartanánk, hiszen az ő közreműködésükkel alakult ki a jogszabály, és azt gondolom, a halászati bizottság a szükséges vagy lehetséges alternatívákat és jövedelmi lehetőségeket is fel fogja tudni mutatni. Nyilván a bizottságnak, az Európai Bizottságnak a bevonása az helyes, de nem szabad, hogy időt veszítsünk, mind a két grémiumot be kell vonnunk, hiszen a halászat pont egy olyan terület, ahol sok probléma van, és nyilvánvalóan ott folyamatosan alternatívákon kell gondolkodni. Tehát a halászati szakbizottságban ülnek a szakemberek, Nyilván az Európai Bizottság bevonása is helyes, de az illetékes szakbizottság is vegyen részt a munkába, és ezek együtt válaszoljanak egy időben, így aztán ne legyen időbeli késedelem. Nem kell, hogy itt vitatkozzunk, hogy most akkor az Európai Bizottság vagy a Halászati Bizottság, mind a ketten, és ennek az a célja, hogy, ahogy buzutilul úr megjegyezte, hogy olyan válaszokat kapjunk, amik alternatívákat mutassanak fel. A bizottság első válaszán azt éreztem, hogy, ta, hogy Máltának, a tagállamnak is segítenie kell a kérdésben. Nyilvánvalóan az területen a tagállamok döntenek a jövedelmi lehetőségek konkrét kialakításáról, tehát az aktívan kell közreműködni a tagállamoknak. Ε, πρέπει να στείλουμε μια επιστολή στον αναφέροντα αφού έχουμε... Jó, akkor írjunk egy levelet a petíció benyújtójának, amiben összefoglaljuk ezeket az információkat, de természetesen az Európai Bizottságnak is meg kell erősítenie, hogy Cipruson is Cipruson is tilos ez a fajta halászat, vagy éppenséggel megengedett. Most azt hallottuk, hogy ott is be van ez tiltva, ez egy másik dimenzió, ugye ezzel is foglalkoznunk kell. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogy minden egyes bizottsági tagnak lehetősége van arra, hogy az Európai Bizottságot kérdéssel keressen meg. Ezt Jár úr, Óken úr, vagy Buzutil úr, vagy akár én is a parlament tagjaként megteheti. Kérdést intézhetünk az Európai Bizottsághoz, és megvárhatjuk, hogy mit válaszol. Vagy éppenséggel megkereshetjük a halászati szakbizottságot is. A Osztrákként nem vagyok nyilván halászati szakértő, de itt teljesen más szempontot említenék. A petíciót beadó az egyetlen, akit érinti ez a probléma, hogy vannak más polgárok is, akiket érint. Ez esetleg ezt a szempontot is figyelembe kell venni. Én nem akarok itt egy szakmai vitába belefolyni, nem vagyok szakember, de úgy gondolom, hogy ennek a családnak az egyéni sorsa, nyilvánvalóan szociális szempontból is megvizsgálandó, tehát meg kellene nézni, hogy hányakat érint ez az jogszabály ténylegesen. Említettem a javaslatomban, na mindegy, nyitva hagyjuk a kérdést, parancsoljon. Uh, Igen, mivel kollégánk olyan kedves volt és megkérdezte, el szeretném mondani neki, hogy ez nagyon kis közösséget érint, és a gyakorlat abból áll, hogy valaki víz alá merül, ilyen buvárfelszereléssel, és gyakorlatilag ezzel a nyílpuskával fogja ki a halakat, és gyakorlatilag ebből élnek az emberek. Úgyhogy ez történik nálunk. Én gondolom, hogy keveseket érint ez legalábbis az én hazámban, és gondolom Cipruson is, bár hogy kevesen vannak, ez nem azt jelenti, hogy nem kell odafigyelni rájuk, mert egyszerűen megtiltjuk őket, hogy megéljenek valamiből. Mindenesetre köszönöm az érdeklődését. Nos, várjuk a további információkat, és visszatérünk a témára. Most pedig térjünk át az 1500 térjünk át a 980 per 2007-es számú Torki Totsen Dán állampolgár által beadott petícióra, amely a Dániai Kliplev és Zonderborg közötti autópálya építési projektet érinti. A petíció beadója jelen van, úgyhogy rögtön meg is adnám neki a szót. Oké. Okay. Mr. You are ready to, to address? Kész? Uram, hogy szóljon hozzánk. Ja, mit navn er Torkel Thorsen. Jeg er dansk statsborger og er mødt her i dag. Köszönöm szépen. Torki Tócen Dán állampolgár vagyok, azért jöttem ide ma, hogy ismételten elmagyarázzam, hogy 2007 óta mi történt ezzel az autópálya projekttel. Itt gyakorlatilag egy Natura 2000 területnek a tönkre tételéről van szó at den vigtigste del a Natura 2000 området bliver... A autópálya ennek a Natura 2000 területnek a legvédettebb részén, vagy legértékesebb részén halad át, és a terület tovább nyilvánvalóan továbbira is föl lesz darabolva, vagy még további részekre föl lesz darabolva, hogyha a bekötő utakat megépítik, és a befolyó forgalom is ide kerül. Nyilvánvalóan az autóknak a kibocsátása is károsítja a környezetet, és ez növeli az ott élő eh, állatok eh, egészségére gyakorolt eh, hatásoknak a veszélyét. Nyilvánvalóan az állatok elütésének a veszélye is növekszik. Tehát gyakorlatilag az autópálya megépítése az ott élő flóra-fauna számára nagyon nagy veszélyt jelent. Nem fogják tudni az állatok például keresztezni ezt az autópályát. Az is kiderült, hogy a projekt tervezése esetén a Natura 2000 rendelet előírásával ellentétben nem vizsgálták a projekt összes kihatását a környezetre, és a kén kibocsátásnak a hatását sem vizsgálták. Ugyanis az autópálya, ez az E45-ös számú autó, út, illetőleg a Flensburg felével autópálya közvetlenül elhalad emellett a Natura 2000 terület mellett. Aztán vannak katonai cselekvény, tevékenységek is, amik itt ebben a területen folynak, nyilvánvalóan ezek is kumuláltan, összegeződve fejtik ki káros hatásokat a vidékre. Nyilvánvalóan itt kisebb hatásokról van szó, ami kumulálódnak, és ezek együtt hatnak a Natura 2000 területre. Ezt nem értékelte ki senki, és nem foglalkoztak azzal sem, hogy a darált kő és mészkő, amit az út alapozás szilárdítására használnak föl, milyen hatással lesz a talajra. Az erős szél az kilométerekre hordja el az ebből származó port az építkezésről, gyakorlatilag az alkalmazás helyről messzire eljut, és egy hatalmas területen fejti ki szennyező hatását. Az autó pályaprojekt a engedélyezési szabályok ellen is vét, sokkal jobb helyet is lehetett volna találni az autópálya megépítésének. Egyébként pedig egyáltalán nincsen szükség egy ilyen nagy kapacitású autópályának a megvalósítására, hiszen itt egy kis szigetről érkező forgalom lebonyolításáról van szó, ahol csak nagyon kevés jármű közlekedik. Egy olyan szigetről van szó, ahol nagyon kevés járművet tartanak a tulajdonosok itt írtunk különböző leveleket, utaltunk arra, hogy esetleg e, peres ügy is lehet a dologból, hogyha nem változtatnak a nyomvonalán az autópályának, és az érinti a Natura 2000 területet. És azt gondolom, hogy a projektben később tett módosítások is sértik e, a érvényben lévő jogot. Éppen ezért azt gondolom, hogy foglalkozni kell ezzel az ügyel, és adott esetben az Európai Bíróság elé is el kell vinni. Um, Köszönöm szépen. Nyilván tudatában van a szakbizottság annak, hogy nagyon nehéz a gazdasági tevékenység és a környezetvédelem fölött megfelelő egyensúlyt teremteni, főleg amikor a Natura 2000-es területekről van szó. De ez persze nem zár ki teljes mértékben gazdasági tevékenységet. A legjobb kiegyensúlyozás módja a kettő általában ellentétes internetnek, érdekeknek a hatástanulmány. A dán hatóságok ezt megtették, hatástanulmányt készítettek az úton. A petíciónak köszönhetően azonban rájöttünk arra, hogy vannak kétségek, ami a hatástanulmányt illeti, és a bizottság ezért indította be az eljárását 2008-ban. Nos, a kétségek az a talaj, a madarakra való hatás, illetve az élelmiszer, a tápanyag vonatkozásában merült fel. Lehetne például hidat építeni az alagút helyett, így lehetne védeni a talajvizet. Aztán elismerték azt a tényt, hogy mondjuk a békák esetében lehet probléma. Utalás történik a válaszunkban egy úgynevezett action tervre, amelynek értelmében lehetne bizonyos utakat létrehozni, számukra. Aztán az is, hogy a várt szintek nem igazán lesznek problémák, nem jelenthetnek problémát a madaraknak. A bizottságnál tehát úgy gondoltuk, hogy nincs elég bizonyítékunk arra, hogy folytassuk az eset tanulmányozását, és 2009 márciusában úgy döntött a bizottság, hogy a törvénysértési eljárást lezárja. Tudom, hogy csalódott volt a petíció benyújtója, egy nyilvános dokumentum a mi válaszunk, és a Dán hatóságoké is, és ha csak nincs komoly bizonyíték arra, hogy tényleg újra folytatni kell az esetet, a bizottság lezárja az ügyet. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. eddig az volt a gyakorlat, hogy az ilyen petíciókat nyitva hagytuk. Éppen ezért ragaszkodnék ahhoz, hogy a Natura 2000 irányelvvel kapcsolatos szabályok betartását megvizsgáljuk, és megnézzük, hogy vannak-e alternatívák. Nyilvánvalóan ez mindig egy dilemma, hogy vannak olyan gazdasági tevékenységek, amelyek nem tiltottak, de hát azért figyelni kell, hogy a Natura 2000 területek védelme hogyan érvényesül, és hát a kumulációnak, a, a hatások összegződésének esetével is foglalkozni kell, hiszen a Natura 2000 területek pont arra szolgálnak, hogy a biodiverzitást megőrizzék. A tagállam tehát nem járhat el úgy, hogy csak azt mondja, hogy nincsen alternatíva, és nem tudunk foglalkozni a hatásoknak az összegződésével, és gyakorlatilag akkor a legkevésbé releváns problémára korlátozza vizsgálatokat, tehát a zajterhelésre. Tehát itt ez egy olyan példa, ami megint csak azt mutatja meg, hogy, hogy különböző jelentéseket kértünk be, hogy hogyan kezelik a Natura 2000 területeket a tagállamokban, és eh, ezzel kapcsolatban jelentést készítettem, és ebből a jelentésből kiderült, ugye foglalkoztunk az illetékes bizottságban ezzel a jelentéssel, hogy pontosan ezek a pontok azok, amikkel a Natura 2000 területek esetében foglalkozni kell a hatások összegződésével és az alternatív lehetőségek felmutatásával. Nem vizsgálták meg, hogy lehet-e alternatív nyomvonalvezetés talán itt az építésnél vannak más szempontok is, amit figyelembe kell venni, de valószínűleg olyan helyen is el lehetett volna helyezni az autópálya nyomvonalát, ahol ezek a hatások nem jelentkeznek. És nem lehet elfogadni, hogy a bizottság, az Európai Bizottság egyszerűen csak elfogadja azt, hogy a helyi önkormányzatok, helyi hatóságok itt egy foglalkoztatási projekt redukálják a kérdést. Tehát nyitottan kellene hagynunk ezt a petíciót a véleményem szerint, és az Európai Bizottságot fel kell kérnünk arra, hogy vannak-e ilyen összegződő káros hatások, és föl kell megszólítanunk az érintett tagállamot, hogy mutassa be, hogy hogyan vizsgálták meg az alternatív lehetőségeket, és, és ezeket számításba vették-e. Úgy gondolom, tehát, hogy így kellene eljárnunk, más alternatívát nem látok. Um, it seems that we are many... Úgy tűnik, hogy nagyon sok esetben olyan problémákkal állunk szemben, amiket nem tudunk ellenőrizni. Bár lenne olyan bizottságunk, amely teljesen objektív megjegyzéseket vagy adatokat tud figyelembe venni. De a Dán hatóságok hivatalos válasza megvan a legfrissebb adatokat illetően, hiszen végeztek számításokat, But anyway, yes. I don't know. We, we, are you still waiting for... Még mindig további uh, bizonyítékra vár? Elnézést, hogy angolul beszélek, de azt gondolom, hogy nem kielégít, hogy mindig ugyanazt a választ kapjuk. És a bizottság nem kéri azt, hogy ezeket a feltételeket az irányelvnek megfelelően ö, muta, ö, bizonyítsák be a tagállamoknak meg kell vizsgálni a kumulált hatásokat, és ha lehet, megfog, megfelelő alternatívát találni. Erről volt szó Lengyelországban is, mikor volt egy nagyon komoly eset, aminek aztán jó vége lett, szerencsére a, a környezet javára. De állandóan folyik a harc, nem csak a nemzeti hatóságokkal, hanem a regionális hatóságokkal, ez volt a helyzet Lengyelországban is, és a bizottsággal is. Aztán egyszerűen csak azt mondják, hogy jó, hát teljesen jogos a tevékenység, nem tettünk semmit. Én szerintem a Dán ö, államhoz kell fordulni, és követelni a, az új hatástanulmányt, a nitrogénnel kapcsolatban főleg, illetve hogy mi történik az egész térséggel. Mert már most is eléggé nagy a nyomás ott ezen a területen. Köszönöm szépen. Elnök asszony a szót. Nos, nagyon sok esetet kell megvizsgálnunk. Ez azok egyike, ahol úgy tűnik, hogy nem egyeztethető össze a fejlesztés és a fenntarthatóság. Azt hiszem, hogy a mi bizottságunk mindig is azt az álláspontot képviselte, hogy fenntarthatónak kell lenni a fejlődésnek, mert egyébként nincs fejlődés. Egyetértek Aukán asszonynal, és a továbbiakban is ragaszkodnék ahhoz, hogy először is találjunk alternatív megoldásokat, más útvonalat, amely megfelel a terület fenntarthatósági elvárásainak. Azt hiszem, hogy ez az az elv, amihez ragaszkodnunk kell majd minden további panasz esetén is. És már az Európai Bizottságnak is volt kétsége 2008-ban a hatástanulmányjal kapcsolatban, és ha a tagállamot felkérte a változtatásokra, akkor szerintem Auken asszonyhoz ragaszkodva kellene a továbbiakban eljárnunk, őt követve. Parancsoljon a petíció benyújtója. Köszönöm szépen. Amíg nem készült el elegendő elemzés a már létező útról, mert további ö, forgalom várható az e 33 ason illetve az E3-as 45-ösön, és ennek ugye következménye lesz. hát végse, végül is nem tettünk semmit az olyan hatástanulmányok kapcsán, amelyek nem készültek el. Köszönöm. We go to... Jó, akkor Maria José Chávez asszony uh, uh, petíció következik. Itt a Sierra de Aracena vadasparkon áthaladó út építéséről szól, Huelva tartományában. Hasonló petíció érkezett Spanyolországból hozzánk nem olyan régen, ugyanezről az útról, hasonló területről, Valbában, a, egy másik parkban, az Arroche Park közelében. Elnézést parancsoljon. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy a bizottság a 2010 júliusi kommunikációjában ezt elmagyarázta, illetve a legfrissebb információink értelmében a hatástanulmány még mindig folyik eh, ezen útépítésével kapcsolatban. Valószínűleg azt is tudják, hogy a petíció előtt a bizottság eh, további információt kért a 2009 per 41 16-os kérdésről, és ez két különböző útépítésre vonatkozott, aminek talán ugyanerre a területre, a Sierra de la Senára lenne hatása, és a Picos de Arroche-ra. A spanyol hatóságok válasza az volt, hogy folynak a hatástanulmányok, A munkatársaim tehát várják az eredményét ennek a hatástanulmánynak, és a kumulatív hatását kell figyelembe venni ennek a projektnek a, erre a területre. Köszönöm szépen, elnök asszony a szót. Üdvözlöm a bizottság képviselőjétől ezt az információt. Igen, olyan autópályáról van itt szó, amely a természeti ö, Natura 2000 ö, nek nyilvánított parkon kellene, hogy átmenjen. Úgyhogy Tekintettel arra, amit most hallottunk a bizottság képviselőjétől, illetve hogy mennyire fontos ez a természeti park. Szerintem nyitva kell hagynunk ezt a kérdést, és meg kell várnunk, hogy mi történik a bizottságnál, amikor majd pontosan tudjuk, hogy merre is halad majd pontosan ez az út. Köszönöm szépen, Meyer úr. Nincs mikrofonja az elnök asszonynak. Tehát, most már van. Következő petíció, még mindig Spanyolországból, arról van szó, hogy megint csak Natura 2000-es park megóvását célozza meg a Kanári-szigeteken. Parancsoljon a, biztos, a bizottság képviselője. Igen, 2011. februárban fordultunk az önök bizottságához, közben kaptunk információt a petíció benyújtájától, illetve a tervről is, amit közben elfogadtak erre a területre. Meg tudjuk erősíteni, hogy a legtöbb felvetés az terület felhasználásra vonatkozott, nem pedig a Natura 2000-es értékekre. A területfelhasználási terv foglalkozik főleg a petíciót benyújtó által felvetett kérdésekkel, illetve bizonyos mértékig a madarakra, illetve az ott élő állat és növényfajokra vonatkozó megőrzési kérdésekre. Másrészt. A terület kezelését illetik a felvetett kérdések. Ezzel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy a bizottság Spanyolországgal szemben indított eljárást a Natura 2000-es területek kezelését, illetően a, a makaronéziai vidéken, mert itt védelemre van szükség. Már több mint hat évvel ezelőtt lettek ezek a területek ilyen jellegűnek minősítve. Pillanatnyilag követjük a petíciót benyújtó javaslatát a törvénysítést, illetően a többi kérdés a terület felhasználási terv keretén belül ö, kerül megvitatásra, amelyet időközben elfogadtak. Köszönöm szépen. Sí, muchas gracias. Eh, yo celebro que la comisión... Igen, nagyon köszönöm. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a bizottság megnyitotta ezt az eljárást, a törvénysértési eljárást, mert az előtti sziget tényleg károsul, abban Lanzarote sziget, hogyha építkezéseket indítanak be, több mint 2000 madár él ott, és a Natura 2000 hálózata védelmét élvezi. Úgyhogy üdvözlöm azt a tényt, hogy a bizottság védi az irányelveket. Úgy, hogy azt hiszem, hogy nyitva kell hagynunk eh, a petíciót, hogy majd meglátjuk, hogy mi lesz. Következő petíció. Ez is Spanyolországból érkezett. Francisco Hernández, a Donányai eh, Nemzeti Parkról van szó. Javier Castro Piero spanyol állampolgár petíciójának megfelelően a Donyana Nemzeti Parkban ö, történtekről. A bizottság nevében Mikelini asszony az első petícióról legyen kedves szólni vagy Hernández úr a két petícióról, Torik Badella. Sí. sí, muchas gracias. Con relación a esta petición, <clears throat> la comisión... Köszönöm szépen. Ami ezeket a petíciókat illeti, annak idején a bizottság már adott ki egy közleményt ezzel kapcsolatban, és abban utalt arra, hogy a legtöbb eset városépítészeti területtel függ össze. A legtöbb kérdés tehát a spanyol hatóságok és spanyol bíróságok kezelik. Azóta nem érkezett új dokumentum hozzánk, illetve érkeztek új dokumentumok, és ezekből kiderült, hogy nem történt szabálysértés az európai források felhasználása során. Ami a Donyana tervnek a második szakaszát illeti, és a kofinanszírozás kérdését, a petíciót beadó egy összefoglalást készített a számunkra egy olyan jelentésről, amit az andalúziai Számvevőszék készített 2004-ben. Ebben a jelentésben különböző környezeti hatástanulmányokról esik szó, és különböző szemináriumokról, rendezvényekről is, amelyeket a Donjana Nemzeti Parkban tartottak. A petíció benyújtója Almontéban lakik, az andalúz szék a jelenlegi költségvetési helyzet miatt csak egyetlen egy megjegyzéssel élt Ugye egyetlen egy dolognak kellett volna elhangoznia, hogy sok minden társfinanszírozás tárgyát képezte, de hát ez a ö, nemzeti park jelenleg is működik. 94-99 között vizsgálat folyt a bizottság által, azonban ezt lezártuk, ugyanis minden vizsgálatot lefolytattuk, és ott megnéztük az összes lehetséges jogsért jelentést, de hát ez a téma le van zárva. Ami a regionális alapot illeti, e, csak erről az alapról szólt a petíció benyújtója. Nem mondhatjuk azt, hogy ez, ennek a forrásaival kapcsolatban bármiféle jogszerűtlenségre derült volna fény. Ha megengedik, akkor a mezőgazdasági főigazgatóságról érkezett kollégámnak adnám meg a szót, hogy a továbbiakról szóljon. Thank you. Um, for the agricultural part, the petitioner. Köszönöm szépen, ami a mezőgazdasági részt illeti. A petíció benyújtója ö, konkrét helyszínekre hivatkozik, és dokumentumokat nyújt be, sajtókivágásokat csatol, amelyek Hangameradia úr bejelentéseihez csatlakoznak. Ő a helyi szövetkezetek képviselője, amelyeket állítólag érint az, hogy ez a terv, a regionális kormányzat terve megsért bizonyos jogszabályokat. A bizottság már megvizsgálta ezeket az állításokat, és először is ö, volt egy kérdés, az 1976-os kérdés, 0, 1976 per 08-as, valamint a 2008 per 0262-es kérdés volt, amelyet Gemero nyújtott be, tehát ezeket a kérdéseket már megvizsgáltuk, a választ ugye adtunk, és az új petíció véleményünk szerint semmilyen új elemet nem fogalmaz meg az EU alapok részvételében, itt a szabálytalanságok kapcsán. És ugyanígy, ahogy a kollégám elmondta, mi a múltban megtett megjegyzésénket tartjuk fenn, főként kettőt, Először is azt, hogy a mi tudomásunk szerint és az általunk kapott információk értelmében azok az állítások, amelyeket itt a mondtam a rizmasszal kapcsolatos terv kapcsán megfogalmaznak, nem vonatkoznak ide, a másik pedig az, hogy a nemzeti szabályozást kell itt alkalmazni. Köszönöm. Köszönöm elnök azt, hogy mondja Meyer úr, én csak egy kérdést szerettem volna feltenni, méghozzá azt, hogy a bizottság válaszolta mind a két petícióra, mert ugye itt a két petícióban két különböző kérdésről van szó. Lehet, hogy ugyan, hogy egyben tárgyaljuk őket, de a Donjana terv az egyik, és a másik pedig a Nemzeti Park állapota. Ugye hallottuk a Montamatismas tervet, és az ezzel kapcsolatos válasz az rendben van, engem érdekelne a második petíció és a második petícióval kapcsolatban, hogy mi a bizottság véleménye. Köszönöm szépen, mondja a bizottság képviselője. Akkor a második petícióra rátérve a bizottság több panaszt is kapott civil szervezetektől, más csoportoktól, és írásos kérdést is kaptunk. A 6014 per 2008-as kérdés, amit egy európai parlamenti képviselő nyújtott be. Melyer úr, aki itt is van. Mindez tehát a Donjana Nemzeti Park állapotát érinti. Ez ugye közösségi jelentőségű terület, a habitats, az élőhelyek védelmét tárgyaló irányelv vonatkozik rá, és a spanyol hatóságok túl információt is kértünk. A kísérleti projektben ugye elmondtuk az előző közleményben, hogy a bizottság megvizsgálta azt, hogy a hatóságok hogyan reagálnak, és az volt a bizottság véleménye, hogy további tájékoztatást kell kérni az ügy további számos az növények, állatok élőhelyére vonatkozó, illetve a víz irányelv kapcsolatban. Meg is kaptuk a spanyol hatóságok válaszát, és most folyik ennek a válasznak az elemzése, tehát szakszolgálataink végzik a munkájukat. Az igaz, hogy lassan bonyolódik ez a folyamat, de nagyon nagy mennyiségű információt kaptunk, és ennek a feldolgozása időt igényel. Köszönöm szépen, mondja Meyer úr, köszönöm elnök asszony. A második petícióval kapcsolatban tehát még egyszer üdvözölném a bizottság felépését, mert a Donjana Nemzeti Park UNESCO, az UNESCO védelme alatt áll. Ez a világ része. Tehát mindenképpen gondoskodnunk kell arról, hogy a Donyana Nemzeti Park megmarad, és a védelmét biztosítjuk. Tehát a második petícióval kapcsolatban szerintem még ezt nyitva kell hagynunk, ezt a kérdést nem zárhatjuk le. Jó, akkor zárjuk le ennek a pontnak a tárgyalását. Az első petíciót zárjuk tehát le ugyanakkor a második petíciót hagyjuk nyitva. Meyer kollégára nézek, és én is azt gondolom, hogy akkor az első petíció tárgyalását zárjuk le, a másodikat hagyjuk nyitva. The first and keep open the second. Maradjunk így, tehát akkor az elsőt lezártuk, a másodikat nyitva hagytuk. Ah, η επόμενη από την Ισπανία. Από... Jó, akkor átérünk a következő petícióra, ami szintén Spanyolországból érkezik. Inaki Reyero Castro úr adta be, aki a habitat irányelv és a madárvédelmi irányelv elleni szabálysértésről számol be. Ezt a Hortes asszony van jelen a bizottság képviseletében. Megadom a szót önnek. Köszönöm szépen. Először is egy eljárásoki kérdést kellene tisztáznunk, amely egy hozzánk érkezett 2009. Eh, októberében hozzánk érkezett kiegészítő információn alapul. Rejero Castro úr petícióját megkaptuk, eh, és eh, és éppen ezért azt mondanám, hogy nem foglalkoznánk a eredeti petícióval, hanem csak annak kiegészítésével, hiszen a 2009-es kiegészítő tájékoztatás arról szól, hogy kohéziós pénzeket a Pikoz de Európa Vadasparkban nem megfelelően használtak fel. Ott nem megfelelően dolgoznak és a parknak a madárállományát károsítja. 50 milliónál több, 50 millió eurónál több pénzt költöttünk erre a vadasparkra, és a petíció benyújtója az Európai Bizottságnál is egyébként panasztelt az ügy miatt. A bizottság arról szeretné tájékoztatni a szakbizottsági tagokat, a petíciós bizottsági tagokat, hogy a víztisztító berendezés 2007-ben a kohéziós alap forrásaiból lett finanszírozva, a végjelentés pedig utalt arra, hogy ez a víztisztító berendezés használatba lett véve, miután a vonatkozó közösségi rendelet azt mondta, hogy megér, ugye a rendelet által kért információk megfelelő időben meglettek adva. A bizottság ugyanakkor azt gondolja, hogy nem tartották itt be ezt a rendeletet, hanem 2006 óta, amikor ugye érkezett a panasz hozzánk, és ugye ez hosszú idővel a kiegészítő információ megérkezés előtt volt. Gyakorlatilag azóta nem vizsgálták, hogy ez a víztisztító berendezés, ez megfelelő. -e. A bizottság ekkor levelet küldött, és utána ebben abból indultunk ki, hogy A raíz de ello, la Comisión volvió a ponerse en contacto con las autoridades españolas. bizottság kapcsolatba lépett a spanyol hatóságokkal, és 2010 májusában kaptunk technikai jelentéseket, a, amelyekben az szerepelt, hogy a legtöbb víztisztító mű ismét működés képes volt több karbantartási művelet után, amelyet 2009-ben hajtottak végre. A partnerség és együttműködési elv alapján, miután megkaptuk ezeket a technikai szakmai jelentéseket, közöltük a petíció benyújtójával 2010. októberében, hogy be lezárhatjuk az ügyet, de a petíció benyújtója ismét azt jelezte számunkra, hogy még mindig nem működtek a víztisztító művek, és ezért úgy döntött a bizottság, hogy a spanyol hatóságokhoz fordul ismét, és látogatást kér az 58 víztisztító mű helyszínére, hogy megnézhessük első kézből, hogy ezek működnek-e vagy sem. zárásként tehát azt mondhatom, hogy a felülvizsgálat eredményeképpen megállapítottuk, hogy a projekt úgy zárult, hogy a víztisztító művek működtek, tehát a szabályokat betartották, nem történt jogsértés. Ettől függetlenül az a pénzösszeg, amelyet befektettek a víztisztító művekbe, illetve ugye az, amiben ez a további ellenőrzés került, amely tisztázta, hogy betartják-e a jogokat, kellő jogalapot adott arra, hogy bezár, lezárjuk az ügyet, de ettől hát függetlenül a panasz ugye még mindig nyitott. A bizottság tájékoztatni fogja a parlamentet erről a látogatásról a visszisztító művekhez, és így aztán lezárhatjuk majd az ügyet. <clears throat> Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottságnak a válasza tulajdonképpen rendben van. Itt gyakorlatilag egy olyan területről beszélünk, ami különleges jegyekkel rendelkezik, és egész Spanyolországot érinti. Éppen ezért üdvözlöm azt, hogy az illetékes hatóság Castilla de Leon központi tanácsa a Picos de Európa esetében és a víztisztító művek esetében vizsgálta a szabályok betartását Éppen ezért mi is szeretnénk aggodalmunkat kifejezni azzal kapcsolatban, hogy Picos de Európát még nem nyilvánították különleges védelem alatt álló területnek, annak ellenére különleges jegyei vannak az itteni flórának és faunának, ami különleges védelmet kellene, hogy élvezzen. Ami pedig a bizottság által nyitott tájékoztatást illeti, a petíciót nyitva kellene hagynunk, továbbra is foglalkozni kellene vele, és szeretnék ajánlani valamit a bizottságnak. Júniusban, hogyha újra ellátogatnak a helyszínre, és ott helyszínen megnézik ezeket a létesítményeket, akkor nem csak azt kell, hogy megnézzük, hogy jól működnek-e a létesítmények, hanem azt is meg kellene nézni, hogy a PICOS de Európához tartozó három önkormányzat nem ereszti a saját szennyvizét bizonyos helyi vízfolyásokba. Tehát ezt is meg kellene nézni, és mondják meg ennek a helyi három önkormányzatnak, községi önkormányzatnak, hogy, hogy mik a megállapításaik, hogy elő, előzetes víztisztítás nélkül beleerzik a vízbe a saját szennyvízüket. Jár úr, parancsoljon! Köszönöm, én szeretném rögzíteni, hogy itt rendkívül sok információ érkezett, és nagyon sok kérdés maradt megválaszolatlan, éppen ezért helyes, hogyha nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és várunk, amíg megérkeznek a válaszok. Másrészt nem biztos, hogy jól értettem Meyer kollégát, de gyakorlatilag ugye azt kérte, hogy a helyi önkormányzatnak küldjünk egy deklarációt. Úgy gondolom, hogy ez elhamarkodott lenne, most még az eljárás közepén vagyunk, nyitottak a kérdések, válaszokra várunk, tehát a petíciós bizottság tagjaiként még erről beszélnünk el hogy hogyan lépünk tovább. Hagyjuk nyitva tehát a petíciót, várjuk meg a kérdésekre adandó válaszokat, és hogyha itt vannak a válaszok, akkor tudunk a további eljárás módról dönteni. Kérdés No, Melyer úr, parancsoljon. Jár úr. Meg akartam kérdezni öntől, hogy gyakorlatilag mi a gond azzal, hogy a szakbizottság felveszi a kapcsolatot az adminisztrációval, és megkérdezi, hogy a Castiadi Leonei regionális kormány Pikesz Európát külön védelmi helynek minősítse, hiszen ez fontos része a biodiverzitásnak, úgyhogy ez tényleg csak kérdés, hogy mit akarnak tenni annak érdekében, hogy védjék ezt a területet. Azt hiszem, hogy ez része annak, hogy monitorozzuk a helyzetet ott. Jó, csak hát ami ugye a rendszert illeti, én tudom, hogy rendkívül sok levél megírásáról döntöttünk, de én mindig azt gondolom, hogy gyakorlatilag mint egy köztes stádiumban vagyunk az ügyben, ahol még nem minden kérdésre érkezett válasz, és ezt várjuk még most. Tehát éppen ezért úgy gondolom, hogy most föltettünk a bizottság részéről, a szakbizottság részéről a kérdést, amit az Európai Bizottság fölírt magának, és a dialógusnak ebben a szakaszában, ugye most a bizottság és a tagállamok között eh, párbeszéd folyik, Éppen ezért nem kellene a regionális hatóságokhoz közvetlenül for, fordulnunk. Erről majd a következő alkalommal kell döntenünk, amikor érkeztek a válaszok. Tehát én most a dolgok rendszerét firtatom, hogy hogyan járunk el. De az első lépés az, hogy a párbeszédet a bizottság kezdi, és hogy ha megérkeztek a válaszok, és még mindig maradtak nyitott kérdések, akkor fordulunk közvetlenül mi a tagállamhoz. Úgy gondolom, hogy ez lenne a legjobb eljárás majd ebben az esetben, hiszen az Európai Bizottságnak is voltak itt kifogásai, amit nyilván Májár úr fel e, írt, és ezeket is figyelembe kell majd venni, hogyha ezek a petíciós bizottság illetékesi hatáskörébe tartoznak. Ne, eh, de ξέρω αν πρέπει Igen. Nem tudom, hogy akkor levelet kellene -e küldenünk, vagy a bizottságnak kell ezt megtennie. Ha jól értettem, ami ennek a helyszínnek a védett területé való nyilvánítását illeti, nekünk nem kell levelet küldenünk, a bizottságnak kell ezt megtennie, és tájékoztatnia kell minket erről. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak a víztisztító berendezésekkel kapcsolatban kell fellépnie. De a bizottság nem mondott semmit arról, hogy külön védett terület lesz-e. Ez a tagállamok hatáskörébe tartozik, nem a bizottságéba. Itt a tisztító berendezések kérdése merült fel. Kinek kell a Picos de Európát védelmem, védelmelem alatt eső, alá eső területnek kell nyilvánítani, vagy sem. Úgyhogy erről van itt szó. Miért ellenezni ezt bárki is? Fel kell vennünk a kapcsolatot a hatóságokkal, fel kell tennünk nekik a kérdést, hogy mit szándékoznak tenni ezzel a területtel, védelem alá kívánják-e venni vagy sem. Az Alpok, a Pireneusok és a Picos Európa is védelem alá kell, hogy kerüljön. Ezért a spanyolokhoz kell fordulnunk, és fel kell nekük tenni a kérdést, hogy miért, miért nem tették ezt meg. Köszönöm. Isten őriz, nem akartam itt a választ alábecsülni, de azt gondolom, hogy a bizottság köteles feltenni a kérdést a regionális önkormányzatoknak, hogy külön védelmet élvező terület lesz ez a terület. Ezt a bizottságnak kell megtenni. A kérdésem tehát az, hogy ennek megfelelően nekünk, parlamenti petíciós bizottságnak szintén kell a levelet küldenünk. Mindenképpen azt gondolom, hogy ezt az ügyet a bizottságon keresztül kell lefolytatnunk, tehát várnunk kell. Nyilvánvalóan képviselőként föltehetünk mindenféle kérdéseket, petíciós bizottságként, ugyanakkor most hivatalos levelet még nem érnék a helyhatóságoknak. Ez ugyanis a bizottság feladata. Tehát itt várjuk meg, hogy mi történik έχουν ε, οι εκπρόσωποι της Επιτροπής κάποια σχόλια σε αυτά που A bizottság képviselői kívánnak szólni ezzel kapcsolatban? Nevezetesen, hogy a bizottság kötelessége írni, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen. A bizottságnak a környezetvédelmi főigazgatóságát képviselem, és szeretnék ez alkalommal tiszta vizet önteni a pohárba. A Picos de Európa más hasonló területekhez hasonlóan a Natura 2000 hálózatnak az egyik fontos területe. Az élőhelyi és vadon élő madarakra vonatkozó irányelvit egy folyamatos folyamatot irányzott elő. elő. Hat évvel a zónák meghatározása után itt az Atlanti biozóna esetében meghatározásra került, hogy az egész unió számára fontos vidékről van szó, aminek az eredetiségét meg kell őrizni. Tehát itt egyfajta felértékelésre került sor. A, az atlanti régióknak a felsorolását a 2004-es egyik hivatalos közön tartalmazta, és gyakorlatilag múlt év októberében telt le az a hat éves időszak, amely után a Picos de Európa egy különleges védelmet élvező zónává lett nyilvánítva. Ez ugyanakkor másik oldalon azt is jelenti, hogy Spanyolország késedellembe esett hiszen egy hivatalos nyilatkozatot kellett volna tennie. Itt nem csak egy nyelvi kérdésről van szó, hanem arról van szó, hogy a tagállamnak itt megfelelő fenntartási, gondozási tevékenységet is kell folytatnia a e zónák esetében, és nem csak névileg kell annak nyilvánítania ezeket. Spanyolországban ezek a hasznosítási, fenntartási, gondozási intézkedések elmaradtak. A bizottság tudja, hogy itt késedelmet szenvedett a dolog, szeretne éppen ezért egy horizontális pán-európai megoldást találni erre a kérdésre, ahol, eh, ahol is tájékoztatást kér a tagállamoktól, hogy ezeket a zónákat hogyan kezelik, és hogyha ezek a különleges védelem alatt álló övezetek, területek esetében az bizonyosodik be, hogy a gondozásukra, óvásukra nem fordítanak elő figyelmet, akkor szerződésszegési eljárást indítunk az érintett tagállam ellen. Hogyha pedig egy bizonyos régió 2001-ben már téma volt, itt ugye egy Portugál és Spanyolország közötti teljes régióról van szó, Madeira és a Kanári-szigetekről is esett már itt szó, tehát hogyha ezek esetében valami fajta alkalmazási késedelem állapítható meg, akkor a bizottság az érintett tagállamok ellen szerzőszegési eljárást indít. Spanyolország esetében folyik már egy ilyen, ez még nem zárult le, még mindig a bíróság előtt van az ügy, tehát ez a jelenlegi állása a dolgoknak. A petíciós bizottság, vagy bármely európai képviselő természetesen élhet azzal a lehetőséggel, hogy felhívja erre a figyelmet, és az érintett tagállamot megkeresve kijelenti, hogy itt itt egy szabályszegés esete forog fenn, késedelem forog fenn, de a bizottság már megtette a eljárás elítésre szükséges lépéseket. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy tényleg kell levelet küldenünk, tekintettel erre az információra. Már egy éve késlekedünk, úgyhogy azt hiszem, hogy írhatnánk a megfelelő hatóságnak azt a de Leonéban, hogy feltegyük a kérdést, hogy miért késlekednek már egy éve ezen a külön védelmet élvezendő területen. A biztos is foglalkozik vele, a bizottság is, úgyhogy a szakbizottságnak fel kell venni a kapcsolatot a megfelelő hatósággal, ahogy ezt tette korábban is, hogy feltegye a kérdést az egyéves késéssel kapcsolatban, hogy miért van ez így, nem alkalmazzák a, a közösségi törvényt. Vagy az én javaslatom akkor egy kompromisszum lenne, mert ugye itt nincsen jelen minden frakció, úgyhogy akkor beszéljük meg az ügyet a koordinátorok ülésén, nézzük meg, hogy mit teszünk bizottságként, szakbizottságként, és erre szerezzük be az összes frakciónak a jóváhagyását, hogyha jelen vannak. Különben még itt hosszú ideig vitatkozhatunk. Egyébként pedig a petíciót nyitva hagyjuk, és az Európai Bizottság pedig eh, a mi eh, általunk elvártak szerint működik tovább. que no entiendo, realmente no entiendo por qué tenemos que posponer una cosa tan evidente nem igazán értem, hogy miért kell elnapolnunk bármit, és ez annyira nyilvánvaló volt, amit a bizottság mondott. Ennek a szakbizottságnak kellene monitoroznia az európai irányelvek végrehajtását. A bizottság most mondta, hogy már egy éve húzódik a dolog, és ugye mindez a, véde- a természet védelmére vonatkozik. Úgyhogy valamit tényleg kellene tennünk. Írhatnánk például egy levelet, nem csak Spanyolországnak, hanem esetleg más tagó államoknak is, akik késlekednek. Úgyhogy nem egytek egyet azzal, hogy a döntést elnapoljuk. Egy egyszerű levél megírásáról van csak szó. Az nem a nagy dolog. Szerintem írjunk Kastillei Leónába az önkormányzatnak egy rövid levelet. Hogyha körülnézünk, akkor én más problémáról beszélök. Tehát én szeretném, hogyha szakbizottságként írnánk, de szeretném ehhez beszerezni az összes frakció jelenlétét, ez azonban, vagy hozzájárulása, de ez nehéz, hogyha nincsen mindenki jelen. Tehát, hogyha megnézzük ezt az ügyet, akkor nyilvánvalóan a késedelem itt már akkora, hogyha mi most még hozzácsapunk ez egy kis időt, akkor nem lesz ennek katasztrofális hatása. Éppen ezért időt szeretnék kérni, és jó lenne, ha koordinátorok körében beszélnénk erről az ügyről. Teljesen mindegy, hogy mit teszünk, ez mindenképpen az egyeztetés hitelesebbé teszi az eljárás mondunkat. Ez lenne az én nagy kívánságom. Tehát ugye nincsen itt, nincsenek itt a szocialisták, nincsen itt mindenki, ez tulajdonképpen a kérésemnek a tulajdonképpeni oka. wäre meine Bitte. Okay. Ezen a kérésem. Én értem, hogy mit mond. Hogyha itt körülnézek, hát a zöldek, a GOE, a szocialistánkon kívül, ugye ezt mondhatnák, de nem ülhet itt mindenki állandóan. Én támogatom azt a javaslatot, hogy küldjük el ezt a levelet. Mert hát az öngyilkosság, hogyha ezt a feltételt támasztjuk a jövőben, hogy mindig mindenki legyen itt. Köszönöm, elnök asszony. Én egyetértek Margaret Okennel, minden frakció, aki itt van, úgy látom, úgy azon a véleményen van, hogy ezt a levelet elküldjük. Ez a szakbizottság sosem határozatlankodott, hogyha egy ilyen döntést hozott meg. Az, hogy a bizottság mit tesz, az a saját problémája. Mi független, szuverén testület vagyunk, ha véleményünk szerint lépéseket kell tenni, akkor a lépéseket megtesszük, a frakció képviselete megvan, szerintem a levélküldéshez megvan a többség. Tessék. Nos, úgy gondolom, hogy én is demokrata vagyok, tehát ha a többség ezt kívánja, akkor én is ehhez fogok alkalmazkodni. Nos, akkor elküldjük ezt a levelet, mondja az elnök asszony. Nem küldtük még, nem küldtük volna el, hogyha az lett volna a végkövetkeztetésünk, hogy ez nem a mi eh, előjogunk, de ez a mi feladataink közé is tartozhat, tehát van erre jogunk. Nos, akkor térjünk rá a következő petícióra. Maura Hillen asszony ír állampolgár által benyújtott petíció az Association Abusos Urbanisticos de Almanzora No Auan szervezet nevében benyújtott 159 per 2010-es számú petíció, és jelen van a petíció benyújtója, úgyhogy át is adom neki a szót. Parancsoljon! Jó reggelt kívánok mindenkinek, hogyha azzal kezdhetem, e, akkor elmondom, hogy félrevezető a petíció megnevezése, mert mi olyan ö, embereket képviselünk, akik az Almanzóra völgyben hiszeműen vásároltak ö, lakásokat, és aztán egy várostervezési káosz kellős közepén találtuk magukat. Spanyolországban a várostervezési visszaéléseket már jól ismerik, több jelentés és állásfoglalás tárgyát képezték az Európai Parlamentben 2006 és 2009 között. És mégis ez a probléma továbbra is fennáll, sőt egyre nagyobb méreteket ölt azt hiszem, hogy ha a történeteket elmondom, a pénzügyi nehézségek és stressz és fájdalom, ami a állampolgárokat érintette, ezeket a történeteket önöknek elmondaná, még a szívük is megszakadna. Az andalúziai ombudsman 2000-ben mondta azt, hogy kb. 300 ezer illegális ingatlan épült fel csak Andalúzia független közösségben, de 17 ilyen független régió van, tehát szinte egy millió emberről van szó, és több milliárd befektetett euróról. A bizottság együttérző volt a petíciók benyújtóival a múltban, de továbbra is azt fogalmazza meg, hogy csak akkor tud közbelépni, hogyha az Európai Uniós jogszabályok alkalmazásáról van szó. De a véleményünk szerint itt tényleg erről van szó, hiszen az európai jogszabályok alapvető pillérei támadják meg a tőke szabad mozgását és a személyek szabad mozgását éri támadás. Más tagállamok állampolgárai több ezer eurót ruháztak be ezekbe az ingatlanokba, és most az ő befektetésük forog kockán. Nem tudják kivonni a befektetésüket, vagy elhagyni ezt az országot azzal, hogy eladják az ingatlanjaikat, mivel azt a tájékoztatást kapták, hogy illegálisan épült fel az ingatlanjuk. Van egy család, akinek az esetét nagyon jól ismerik nemzetközi szinten, de nagyon sok olyan család van, akik jó hiszeműen ruháztak be, és most ez a befektetésük kockán forog, elveszíthetik kompenzáció nélkül. Nagyon sokan vannak, akik áram vagy vízellátás nélkül élnek, vagy akiknek bármikor lebonthatják a lakását a feje fölül, vagy akiknek az építési vállalkozók adóságait kell visszafizetni, vagy akiknek soha nem jegyezték be a földhivatalba az ingatlanát. Vagy vannak olyanok, akik ezek problémák közül többet is egyszerre megtapasztalnak. A Spanyolországban befektetés befektető emberek ezeket a problémákat élik át, és csökkent is a beruházások, befektetések összege. Ezek a problémák a gazdasági feltételeket érintik, illegális ingatlanokat adtak el ingatlan ügynökök más tagállamok állampolgárainak, vagy olyan ingatlanfejlesztők, akik nem tartották be a szabályokat, vagy pedig még ügyvédek is voltak ezek az ügyekben, és az állampolgárok azt feltételezték, hogy ugyanolyan ügyvédi szolgáltatásokat kapnak, mint a saját hazájukban. Az európai jogszabályok támogatják az állampolgárokat, védik őket a diszkrimináció ellen, és ez a közvetett diszkriminációra is igaz. Itt vannak ezek a befektetők, akik más tagállamokból jönnek, ahol nagyon jó a jogszabályozás, ahol megfelelő védelmet biztosítanak a befektetőknek. Ezek az állampolgárok azt várják, hogy újon ezek a normák érvényesülnek Spanyolországban, és egész egyszerűen megdöbbennek, amikor rájönnek, hogy itt teljesen más a helyzet, és itt hátrányos helyzetbe kerültek. Sajnálatos módon közvetlen diszkriminációról is szó lehet, és itt pedig arra utalnék, hogy a tervezés és az Andalúziában tervezésért és az ingatlanokért felelős miniszter egy megjegyzést tett, amikor erről a problémáról beszélt, és az területen lakókat úgy említette, mint illegális betelepülők. Az emberi jogok, az alapvető emberi jogok kartája, az EU emberi jogok alapvető kartája is megsérül. Itt nem alkalmazzák az EU-s jogszabályokat, pedig ez nyilvánvalóan alkalmazandó lenne. A tőke és a személyek szabad mozgásának érvényesülni kell lenne ebben a tekintetben a méltósághoz való jog, a lakhatáshoz való jog sérül, és a kompenzáció nélküli javak elkapzása nem megengedhető. Tehát ezek a, ezek a jogok sérülnek. Tisztelt képviselők, nagyon sok együttérző szót hallottunk már, de nagyon kevés tettet láttunk. Nem az önök együttérzésére van szükségünk, hanem arra van szükségünk, hogy az EU-s jogszabályok többet jelentsenek szavaknál, amelyek pusztán papírra vannak vetve. Mi azt kívánjuk, hogy az EU-s jogszabályok oldjanak meg egy olyan problémát, amely a belső piac működését akasztja meg, és tönkre teszi nagyon sok ember reményét és vágyát. Én azzal a kéréssel zárom ezt meg, hogy Helen Pryor hallgassák meg, az ő lakását 2008-ban bontották le, és most a garázsában kénytelen lakni. Köszönöm. Uh, from the commissions. A bizottságtól van-e valaki kérdező az elnök? Azt mondja, nem, először Helen Pryor következik, elnézést parancsoljon. Thank you. In June 2000... Köszönöm szépen. 2002. júniusban hat telket mutattak nekünk Áloma nevű térségben. Kb. 10 ezer négyzetméteres telkek voltak ezek, mindegyik kapott engedélyezést, és körülbelül 90 ház volt már így szétszórva ezen a területen akkoriban. Mi is kiválasztottuk a telket, megterveztettük a házat, találtunk ügyvédet magunknak, kifizettük a letétet, és az ügyvédünk viszont azt mondta nekünk, hogy az építkező megkapta az összes engedélyt, és elkezdődik októberben az építkezés. 2003. május 15-én be is fejezték a házat, Május 22-én 2003-ban átköltöztünk Spanyolországba, és be is jelentkeztünk. Az áram és vízszolgáltatást lebonyolítottuk, minden papírmunkát elvégeztük. A többi telket is eladták, és mi folyamatosan láttuk, ahogy a többi házat is felépítik ezeken a szomszédos telkeken. 2004-ben kértük az engedélyezést arra, hogy a medencét kialakíthassuk. Megkaptuk az engedélyt, és nem figyelmeztettek a hatóságok, hogy bármilyen probléma lehet. 2005. szeptemberében kértünk egy újabb építési engedélyt hogy a garást kibővítsük, illetve egy műhelyet hozzunk létre. Megint megkaptuk az engedélyt, és semmilyen problémáról nem tájékoztattak. 2006 májusában az önkormányzattól kaptunk egy levelet, amely azt mondta, hogy visszavonták az engedélyünket, és 15 napunk van arra, hogy eltávolítsuk a házat, valamint minden törmeléket a saját költségünkön. Megtudtuk, hogy 2004 áprilisában titokban egy bírósági pert tartottak, amelynek során visszavonták az engedélyünket, és csak az önkormányzat képviselő, illetve az érintett építő volt jelen, minket sem az esemény előtt, sem utána nem tájékoztattak. Az ügyvédünk további támogatást kért, más ügyvédeket bízott meg, és az andaluziai bíróságon kérték, hogy a ház lebontását ne hajtsák végre. Nem várták meg az alkotmánybíróság döntését. 9-én elvágták a víz- és áramellátásunkat, és két órát kaptunk arra, hogy az összes holminkkal együtt távozzunk a házból. Tudták, hogy Madridban zajlik a per, és ez még nem zárult le, és azt is tudták, hogy amíg a per nem zárul le, nem bonthatták volna le a házunkat, és nem kötelezhettek volna minket a ház elhagyására. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, de úgy tűnik, igen, hogy egy videót is láthatnak, tette hozzá a petíció benyújtója. Az Alkotmánybíróság, ami javunkra döntött, a regionális bíróság nem, hallgat, nem bonyolíthatta volna le az eljárást, anélkül, hogy minket is meghallgatnak. Tehát megszekték az alkotmányos szabályokat, és a bíró úgy döntött, hogy ennek a, ennek a pernek a végén meghozott ítélet illegális, tehát kompenzációra vagyunk jogosultak, de az építető nem fogadta ezt el, nem fogadta el ezt a döntést, és fellebezett, nyertek, aztán ugye mi is fellebeztünk, az ügy egyre tovább folytatódik, de ennek eredményeképpen három és fél éve vagyunk kénytelenek a garázsunkban élni áram és vízellátás nélkül. Természetesen az egészségünk is ezt megszenvedte, sok kórházi tartózkodás és egyebekre volt szükség, és most már azt kérte a másik fél, hogy pszichiátriai teszteknek vessük alá magunkat, mert nem hiszik el, hogy milyen nehézségeket szenvedtünk el. Mi egyszerű nyugdíjasok vagyunk, semmi rosszat nem követtünk el, és nem érdemeljük meg ezt a fajta bánásmódot. Köszönöm. Köszönöm, Poli από την μεριά της Κομισιόν ο κύριος... Köszönöm szépen, talán átadhatnám a szót Ariavris az kollégának. It's an issue of uh, fundamental rights. It's an... Hát itt alapvető emberi jogok kérdéséről van szó, tulajdonhoz való jog kérdéséről, és az Európai Unió emberi kartájának 51 per 1 cikke értelmében az EU intézményeinek tiszteletben kell tartani a szubszidiaritás elvét, és a, amikor az tagállamok végrehajtják az EU jogszabályokat. A tulajdonjogok kapcsán csak akkor tudunk beavatkozni, hogyha egy új jogalkalmazást érint ez, és mivel még semmilyen kapcsolatot nem tudtak beazonosítani egészen ideig, nem tudtunk beavatkozni, de ez nem jelenti azt, hogy a petíció benyújtójának az emberi jogait nem védik, a Strasburgi Emberi Jogi Bíróságra benyújthatják a panaszukat, hogyha az ország összes belső szintjét végigjárták. Jári, a Kiria. Andreasen kolléga. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök asszony. Ez a bizottság Mora Hillen asszony, illetve Helen Pryor asszony petíciójához hasonló ügyeket már több mint egy évtizede kap, és mindig ugyanaz a felvetés. Én már kétszer is tavaly a spanyol miniszterelnökkel beszéltem erről, és az ő válasza az csak az volt, hogy Spanyolország jogállam. Hát ez jogállam? én nem fogadom el azokat az érveket, amelyeket az Európai hoz fel, és így tolja félre ezeket az ügyeket. Hát ezek az emberek már nagyon hosszú ideje szenvednek, és itt az ideje, hogy cselekedjünk, és hagyjuk abba a prédikálást. Én tehát most felszólítom a bizottságot, hogy állásfoglalást adjon ki, és hogy azon régiók esetében, ahol ezek az anomáliák bekövetkeztek, a támogatás folyosítását szüntessék be. Ha nem oldódnak meg a problémák, akkor szüntessék meg a támogatást, és hogyha nem történik semmi, akkor én a brit miniszterelnökhöz fogok fordulni, hogy a brit befizetéseket az EU-s költségvetésbe függesszék fel. Spanyolország az egyik legfőbb üzletágát fogja elveszíteni, az idegenforgalmat, pont akkor, amikor ennyire nehéz gazdasági válsági helyzetben van, és sajnálatosan a spanyol hatóságok és az EU sem hajlandó megérteni, hogy ez milyen jellegű probléma, és nem is képesek hamar, gyorsan megoldani ezt ezek az emberek olyan helyzetben vannak, ami nem fenntartható. Mi ezeket az állampolgárokat képviseljük, ezért most kell cselekednünk. Köszönöm. Uh, Madam Chairman, thank you. Uh... Elnök asszony, köszönöm szépen, mondja Helmer úr. Hadd mondjam még egyszer, hogy a második petíció benyújtójának a előadása itt azt hiszem nagyon megérintett mindenkit, és én szeretném kifejezni a legmélyebb együttérzésemet. Egész egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ez micsoda érzés lehet, mikor valaki azt látja, hogy a házát, egy élete megtakarítását bontják le. Egész egyszerűen sokkoló ez a videófilm. Elnök asszony, már megint, és megint, és megint ugyanoda jutunk. Itt már nagyon sokszor voltunk, és az az igazság, hogy engem rendkívül frusztrál, és rendkívül dühössé tesz az, hogy e, Európa értékeiről, a jogállamiságról beszélünk, és aztán azt látjuk, hogy egy tagállam ilyen egyszerűen megsértheti ezeket a szabályokat, a bizottság pedig itt üldögél, és azt mondja, hogy jaj, bocsánat, hát mi nem tehetünk semmit. Akkor milyen nyavaja értelme van az emberi jogi kartának, hogyha nem alkalmazhatjuk, amikor szükség van rá? Hát, hogyha nem erre hivatkozunk, akkor mondjuk mi van az ENSZ egyetemes emberi jogi nyilatkozatával, vagy mi van az Európai Emberi Jogi Egyezményről? Hát ezekre is lehet hivatkozni. Mi a szabad társadalmakra, szabad piacokra támaszkodunk, ezek viszont csak akkor működnek, ha van jogállamiság, és itt a jogállamiságot súlyosan megsértették Spanyolországban. Nem tisztességes emberek, hanem banditák ezek, ez döbbenetes és dühítő a szabad piac működéséhez elengedhetetlenek a betartható szerződések és a tulajdonjogok, ezek is sérültek ebben az esetben. Teljesen világos, hogy olyan eset van itt előttünk, amelyben nem csak a petíciónak a benyújtóni, hanem több százan még mások, több száz ezer európai állampolgár, brit állampolgár, teljesen mindegy az EU bármely országából, spanyol állampolgárok jogait is figyelmen kívül hagyták, a szerződéseket nem e, tudják betartani, Spanyolország utólagos, visszamenőleges hatályú döntéseket hoz, tehát a korábban megkötött szerződéseket helyezi hatályon kívül, pedig ezeket a szerződéseket jogi tanácsal e, megfelelő módon kötötték meg, meg, és ezeket félresöplik. Ez nem elegendő, nem megfelelő, és a bizottságnak lépnie kell. Én személy szerint támogatnám azt, amit Andrásen kollégám mondott, valami komolyabb lépésre van itt szükség. Tehát az európai finanszírozást például függesszük fel, tartsuk vissza ezektől a területektől. Én ezt támogatnám, és nagyon remélem, hogy a bizottság is támogatná. A szakbizottság. Cashman úr következik. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Én 2004 óta foglalkozom ezzel az ügyel. Ezekkel az ügyekkel, és Helen Maernek szeretném megköszönni, Helen Maurának szeretném megköszönni, hogy eljött, és elmondta a történetét. Hadd mondjam el azt is, hogy nem egy évtizedről van szó, hanem nyolc évről itt a parlamentben. A parlament álláspontja mindig világos volt. Mindig elmondtuk, a véleményüket az urbanizációról, arról, hogy illegális épületeket jogilag megvásárolnak, jogosan megvásárolnak, ez elfogadhatatlan. Andrásen kollégának és Helmer úrnak is elmondtam a véleményemét arról, hogy a költségvetési oldalát már megszavaztuk ennek, ugye egy 2009-es állásfoglalásban itt van, itt fogom a kezemben. Tehát most, ami már megvan, azt miért írjuk le még egyszer? Most igazságot kell szolgáltatni a bizottságnak, igaza van abban, hogy a karta csak akkor érvényesíthető, hogyha közvetlenül EU jogszabályok, EU irányelvek vannak érintve. És nekem el kell mondanom, hogy ha lennének EU irányelvek, EU jogszabályokat tulajdonjoggal kapcsolatban, a megfelelő kompenzációval kapcsolatban, akkor ezt az ügyet már 2004-ben el lehetett volna intézni, amikor az első jelentésünket elkészítettük. Én nem objektív távolságot tartok itt, én jártam a helyszínen, önök tudják ezt. Én a parlament képviseletében három külön alkalommal is elutaztam ide. És itt személyes tragédiák vannak, olyan emberekről van szó, akik az Európai Unió valamennyi tagállamból érkeztek, tehát nem mondhatjuk azt, hogy ez egy brit probléma, ez egy európai kérdés. Olyan emberekről van szó, akik a legalapvetőbb jogukat használták ki, ez pedig a személyek mozgásának szabadsága, a szabad letelepedési jog, az, hogy ők bárhol nyugdíjba vonulhatnak, tanulhatnak, bármelyik Európai Uniós tagállamban. Tehát egy, ez egy EU-s kérdés. És milyen jogorvoslatra van itt lehetőség? Bizonyos szempontból a bizottságnak igaza van, az biztos, hogy az Európai Emberi Jogi Egyezményhez fordulhatunk, mert minden EU-s tagállamnak alá kell ezt írnia, mielőtt csatlakozik az Európai Unióhoz. Tehát ezt a petíciót nyitva kell tartani, nyitva fogjuk tartani, mert a spanyol kormány, illetve hatóságok múltbeli és jelenlegi lépései nincsenek, megsértik az Európai Emberi Jogi Egyezményt az is nyilvánvaló, hogy nincs jogorvoslatra lehetőség az érintettek esetében. Az én véleményem szerint még azt is el lehet mondani, hogy helyi vagy regionális szinten, vagy ezt szándékosan úgy tervezték, vagy véletlenül az önkormányzatok nem végezték el a kötelességüket. Itt nem kis elszigetelt esetekről van szó. Ebben az esetben hat Eh, ilyen területről van szó, 10.000 négyzetméteres területről, hát hogy lehet az, hogy valaki nem tudja, hogy mit építenek a saját területén? Hát akkor az az önkormányzat nem végzi el a kötelez, kötelességét, mert felelős a területért, ahol az állampolgárai élnek, és az állampolgárai szavazták meg ezeket a személyeket be az önkormányzatba, hogy képviseljék az érdekeiket. Tehát több intézkedést is meg lehet tenni ezek között. Az egyik mondjuk, hogy létrehoznának egy, én ezt kértem a spanyol kormánytól, hogy egy olyan ítélőszéket hozzanak létre, amely így döntést hoz. Itt a regionális autonómia ugye komplikálja az ügyeket, de mi itt a parlamentben szerintem fel kell, hogy szólítsuk, ez teljesen mindegy, hogy uh, hogyan tesszük. Uh, a plenárison uh, nem muszáj a plenárison keresztül menni, de mindegy, tehát szólítsuk fel az érintett regionális, illetve nemzeti minisztereket, hogy üljenek össze és állítsanak fel egy bizottságot. És akkor legalább ez a bizottság meg tudná vizsgálni, hogy hogyan lehet megfelelő kompenzációt biztosítani olyan személyeknek, akik teljesen jogosan, tisztán vásárolták meg, tehát a spanyol jogrendszeren keresztül és engedélyek birtokában vásárolták meg ezeket az ingatlanokat. Tehát kaptak, megkapták a jogokat és szükséges engedélyeket, tehát nekik joguk van itt lakni. Tehát ahogy mondtam, szerintem ez az egyetlen mód, ahogy haladhatunk, de ha őszinte leszek, akkor ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy Spanyolországban választások jönnek, és nagyon sok ígéret lesz, de aztán nem tudjuk, mi lesz a gyakorlatban. Én azt szeretném, hogy spanyol kollégáink ebben a parlamentben is fogadják el azt, hogy egy ilyen bizottságot felállítanak, és a Nemzeti Parlament is fogadja ezt el, mielőtt még a választások eljönnének. Én tehát ezt fogom tenni, a spanyol hatóságok, a spanyol szocialista képviselők támogatásával végeztem ezt a munkát eddig is. Azt mondták nekem, hogy az andalúziai kormány vizsgálja már ezt az ügyet, hogy az úgynevezett illegális épületeket legalizálja. Nem tudom, hogy ez meg fog-e történni, de nekünk egy valamiről mindenképp gondoskodni kell az Európai Parlamentben, ez pedig az, hogy nyomást gyakoroljunk a megfelelő személyekre, hogy annak érdekében, hogy ezeket az ígéreteket aztán a nehéz időkben valóban be is tartsák. Méghozzá a választások után. Úgyhogy én ezt szeretném látni. Még egy valamit hadd mondjak a végén én nagyon üdvözlöm azt, hogy minden frakció részt vesz ebben az ügyben. Vannak olyan frakciók, akik nem hisznek az Európai Unióban. De az én véleményem az, hogy az egyetlen megoldás az, hogyha az Európai Unión keresztül az Európai Bizottság segítségével indészük el ezt az ügyet. De ha legközelebb Barozóra találkozom, mindenképpen felteszem neki a kérdést, hogy mit tehető a többi biztossal együttműködve, még azoknak a biztosoknak az együttműködésével is, akiknek ez nem a területe, hogy nyomást gyakoroljunk Spanyolországra mert ha jól emlékeznek, én itt kormányokról, politikusokról beszélek, ezek gyakran elítélik a bizottságot, hogy olyan területekre téved, ami nem a kompetenciája. Tehát egy nagyon kiegyensúlyozott, óvatos megközelítésre van szükség, távolítsuk el ebből az ügyből a pártpolitikát, és senki ne próbáljon politikai nyereségre szert tenni belőle, hanem csak a petíció benyújtóinak az érdekeit nézzük. Több tízezer ilyen személy van. Köszönöm. Köszönöm szépen. Auken asszony parancsoljon. Köszönöm elnök asszony a szót, és köszönet a petíció benyújtójának is, aki eljött hozzánk, és aki ismételten írt. Hát azt hiszem, hogy ez volt a legmegindítóbb nyilatkozat, amit hallottam, de hát volt még más tíz is, aki olyan jellegű megnyilvánulás. De tökéletesen egyetértek Kasman kollégámmal. Egy-két dolgot szeretném azért kiegészíteni a mondandókat. Először a bizottsághoz szeretnék fordulni, Nyilván a Strasburgi Emberi Jogi Bírósághoz kell fordulni, és önök is tudják, hogy olyan stratégia ez, amely nem fog működni, vagy legalábbis évtizedekig fog elnyúlni. Strasbourgban tudják, hogy hogyan folynak a dolgok. El tudják képzelni, hogy ez mennyi időt fog igénybe venni, hiszen nekünk is mennyi időnk betelt, mire végigolvastunk mindent. Ezt szeretnék mondani még egy dolgot. A parlament többsége pozitívan nyilatkozott a jelentésemről. De hát azért vannak olyan kérdések, amelyekkel nem tudunk foglalkozni a parlamenten belül, de azért reagálhatunk rájuk. És azt hiszem, hogy a bizottság is egyetért azzal, hogy ha a jogi kartát nem is tudjuk alkalmazni, mindenki, aki elolvasta a bekezdéseit, azért tudják, hogy mi a helyzet. Legalábbis ebben a témában ott van a kettes cikke az új szerződésnek, amelyben egyértelműen az áll, hogy benne vannak az alapjogaink, és hogyha ezeket az értékeket nem tudjuk felhasználni, hát akkor egyszerűen csak lehúzhatjuk a redőnyt. Mit tehetünk még? Hát csak fel tudjuk ö, emlegetni azokat az értékeket, amelyek a szerződés elején kerültek megfogalmazásra. Szeretném emlékeztetni önöket arra is, hogy úgy döntöttünk, hogy az emberi jogokról meghallgatást kívánunk szervezni, illetve arról, hogy hogyan kezeljük ezeket az emberi jogokat. Mert azért eléggé borzasztó mindig ugyanazt hallani a bizottságtól, mindig ugyanaz a nóta, hát nem, ez így nem mehet tovább. Új megoldásokat kell keresni. Talán olyan ajánlásokon kellene elgondolkodni, amely benne volt az én jelentésemben is, amit talán Cashman úr nem mondott, a, ami a 2009-es költségvetést illeti. Gyakorlatilag a kubum belül ö, csapdába kerültünk, mert a jelentésemet követően ö, Valenciával vonatkozóan ö, arról volt szó, hogy ha nincs további fejlemény, akkor egyszerűen nem szabad finanszírozni ezt a területet, amíg nem, nincs változás. És ezt a módosító indítványt megkozmetikázták, beletették egy másik kompromisszumba. Szerintem közel állt ez a csaláshoz, ami akkor történt a munkánkban. És azt hiszem, hogy újra fel kellene lépnünk, és a kobuban a kollégáinkat ö, ö, erre ösztönözni. Tökéletesen egyértek, egyetértek azzal, hogy hagyjuk a nemzeti párti politikákat, de amit megtehetnénk, csak azt nem tudom, hogy hogy, a bizottság módosít indítványt fogalmazhatna meg a költségvetéshez. Az ombudsmanra vonatkozó sorban egy kicsit el kell rajta gondolkodnom, hogy mégis hogyan, de ha mi, mint szakbizottság, módosító indítványt kérünk a költségvetéshez, majd utána nézek, hogy ez hogyan működik. Én ugyan nem vagyok szakértője ennek, de szerintem kell, hogy legyen erre lehetőség, mert ez egyszerűen elfogadhatatlan, ami most van. Tízezer petícióról van szó, és a többsége spanyol ezeknek. Tehát nem csak a turisták petíció, küldtek petíciókat külföldről, legalábbis ami az én jelentésemet illeti, a legtöbb petíció a mögött spanyol volt. Most ugye a tengerparti területekről van szó, itt egy kicsit másképp kell eljárni, itt is elég komoly a probléma. Igen, hát a Costa del Sol az egy másik terület. Ugye nyilván nagyon sok esetben nyilvánvaló volt, hogy miért nem mentek a bíróságra. És az emberek megharagudtak rám, és értem, hogy miért. Mert hát reménytelen a bírósághoz fordulni, mert egyszerűen a bíróság nem tud megbírkozni ezzel, túl nagy a teher a bíróságok vállán. És mekkora költséget is jelent. És hogyha valaki győz végül is, akkor a többiek könnyebben követik, mert akkor ez ilyen lavina effektus idéz elő. És ez az egyik oka annak, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoznunk kell, hogy a kötelezettségeinket teljesítsük, hogy az átlagemberek alapjogaira odafigyeljünk. Köszönöm szépen! May I ask a... Feltetnék én is egy kérdést? May I? Feltettek egy kérdést? Köszönöm szépen. Ja, erstmal vielen Dank, also ön vielen Dank Először is köszönetet szeretnék mondani a hozzászólásokhoz, illetőleg hozzászólásokért, és a petíció benyújtóknak is, akiket csodálok, hogy, hogy gyakorlatilag fizikailag túlélték ezt az egész terhelést. A kolléga már beszélt arról, hogy itt egyik napról a másikra a szó igazi értelmében az életük művét tették tönkre. Amit politikailag azonban problémaként látok, az az, hogyha valami ilyen eseményre kerül sor, akkor sajnos nincsen ráhatási lehetőségünk éppen ezért aztán jogos feltenni ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért is van az Európai Unió, miért is vagyunk mi itt, ez nem egy öncélú intézményrendszer, nem egy értelmetlen találmány, hanem, hanem egy gazdasági, politikai és értékközösség. Éppen ezért bizonyos értékeket fel kell vállalnunk, ahogy azt a kolléganő nagyon helyesen megjegyezte. A kérdés az, hogy hogyan tesszük ezt. Én azt az álláspontot képviselem, hogy az Európai Uniónak nem csak a gazdaság számára kell a szabad mozgás lehetőségét megteremtenie, és nem csak a munkavállalók számára kell egységes piacot, és nem csak egységes környezetvédelmet kell kialakítani, hanem a, polgár, hanem a polgárok jogainak egységes tiszteletben tartásáról is gondoskodnia kell. Ez a legkevesebb, amit elvárhatunk. Itt nem csak a tulajdonhoz fűződik egy alapvető jog, hanem nyilvánvalóan a, szabad, a tulajdon szabad mozgását, szabad áramlását is biztosítani kell. Teljesen mindegy, tehát, hogy minek a szabad áramlásáról beszélünk, Németországról, Spanyolországról, vagy más tagállamról van ez szó. A lényeg, hogy az Európai Unió polgára gyakorlatilag egy alapvető bizalommal kell, hogy rendelkezzen. Teljesen mindegy, hol telepedik le, hol szerez tulajdont, bíznia kell abban, hogy védeni fogják a tulajdonát. Ez kell tehát, hogy legyen az alapelvünk. Többször, elhang, többször elmondtam már, hogy vannak olyan esetek, amikor az állam valamilyen fölé rendelt érdekből kifolyólag ki kell sajátítson tulajdont, de hát akkor kártalanításnak van helye. Tehát a kártalanítási igényt nyilvánvalóan arra is fel kell használni, hogy korlátozza az államnak az étvágyát, és kártalanítás nélkül kisajátítson tulajdont. Tehát nyilván a kártalanítás nélküli kisajátítás az jogellenes, teljesen mindegy, hogy hol vagyunk az Unióban. Nos, mit tehetünk először is? Nyitva kell, hogy hagyjuk a petíciót. Általában az ilyen petíciókat, amelyek a tulajdonjog megsértését érintik, ezeket nyitva kell hagynunk. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig azzal is egyetértek, amit a kolléga már itt mondott, hogy meg kell tartanunk egy nagy meghallgatást az alapvető jogok tárgykörében, és hát nyilvánvalóan a jogi szolgálatunktól is egy választ kell kapnunk, meg kell néznünk, hogy ki mit gondol, szakértőket kell ide hívnunk, akik talán majd más véleményt fognak képviselni, mint mi, és hát mindezeket a kérdéseket tárgyalunk egy nagy meghallgatás keretében. Az én megítélésem szerint ez gyakorlatilag egy politikai érdékelést kíván ez a kérdést. Egész egyszerűen nem hagyhatjuk, hogy így válasz nélkül menjenek a dolgok bármely tagállamban, éppen ezért azt kezdeményezném. Ez az, amit, amiben eddig mindannyian egyetértünk és kérem szépen, hogy, hogy majd a koordinátok ülésén e- e- ejtsünk szót erről az egész ügyről. Na most az is fontos, hogy ne csak reményt adjunk a petíció beadóinak, hanem meg is oldjuk a problémáikat, és ne menjen tovább a végtelenség a történet. Éppen ezért azt támogatnám, hogy ezt a problémát egy nagyon is markáns hangvételű levéllel jelezzük valamennyi tagállamnak, azoknak a tagállamoknak, amelyeknek nyilvánvalóan érdekükben áll, hogy ne legyen ilyen ügy az ő esetükben Tehát a koordinátor külésén erről ejtsünk még egyszer majd a nyugodt légkörben szót, eh, és eh, kérjük meg a baráti szakbizottságokban ülő kollégáinkat, erről is szóltunk már többször, hogy hogyan lehetne lépést elérni abban az esetben, hogyha a tagállamok gyakorlatilag nem bírhatók jobb belátásra. Mit tudunk akkor költségvetési szempontból tenni? Azt gondolom, hogy ezt a kérdést is inkább majd a koordinátorok ülésén kellene megbeszélnünk, és ott kellene végig gondolnunk, hogy mit tudunk tenni költségvetési szempontból. Nem akarom, hogy itt egy rossz benyomás alakuljon ki arról, amit mondtam. Itt nyilván alapvető jogokról a polgárok minden tagállamban őket megillető tulajdonjogáról van szó. Teljesen mindegy, hogy hol történik ilyen eset. Tegnap is hallottunk Írországból eseteket, ahol ugye engedélyeket adtak ki építkezésre, aztán kiderült, hogy árterületen történt az építkezés, és ott pehje volt az érintett polgárnak, mert megsemmisült a háza. Tehát nyilvánvalóan itt vannak alapvető elvek, amikhez minden egyes Európai Uniós tagállamban azonos képpen ragaszkodni kell és védeni kell azokat. Tehát e, ilyen eseteket nem engedhetünk meg. Köszönöm szépen. Jár úr, Meyer úr következik. Köszönöm elnök asszony a szót. Először is szolidaritásomat szeretném kifejezni a petíciót benyújtókkal szemben. Kérem, Jár úr mikrofonját kapcsolják ki. Azt hiszem 2010. januárjában kérdeztünk a bizottságtól és a tanácstól több mindent, és már akkor kifejeztem szolidaritásomat ezzel az esettel kapcsolatban. A rossz területkezelés miatt. Ennek pedig áldozatai az állampolgárok. Hár, 30 különböző helyi hatóságot érintett mindez, mert spanyol és más állampolgárok engedélyeket kértek, hogy itt építkezzenek. Az engedélyt megkapták, és így az állampolgárok eleget tettek kötelezettségüknek, de aztán jött az urbanizációs terv. A két helyi hatóság rossz területkezelése miatt aztán az állampolgárok váltak ennek az egésznek az áldozatai. Bá. A az állampolgárok azt tették, amit az engedély tartalmazott, és feltételezték, hogy legálisan jártak el. De sajnálatos módon nem ez történt. Ezen a területen több mint 12 ezer házat építettek, illegálisan. És ez nem az állampolgárok hibája, hanem a rossz terület kezelésé. Most pedig a területkezelők megpróbálják ezt a 12.700 épületet legálissá tenni, és eltüntetni a fennmaradó néhány százat. Ez teljesen felelőtlen fellépés az európai állampolgárokkal szemben, és e, ilyen esetben a petíciót benyújtók áldozatokká válnak, mert egyik napról a másikra ö, maga a terület kezelési hatóság egyszerűen becsapta őket. Ez pedig elfogadhatatlan. Garanciákra van szükségünk, hogyha egy állampolgár legyen bármilyen ország állampolgára egy másik országba, bármelyikbe ö, mondjuk valamilyen engedélyt kap, mindenféle jogi normának meg kell, hogy ez feleljen. Hogy a hatóságok egyszerűen ne csapja, csaphassák be az állampolgárokat. Úgyhogy egyetértek azokkal a kezdeményezésekkel, amelyekről beszéltünk. Itt most a lakhatáshoz való emberi jogról beszélünk, a pihenéshez való emberi joghoz, főleg azokra gondolok itt, akik az egész pénzüket, az összes megtakarított pénzüket arra költötték, hogy otthont vásároljanak maguknak. Úgyhogy tényleg nyitva kell hagynunk ezt a petíciót, folytatnunk kell ennek a megvitatását, és majd az emberi jogokról ö, szervezett meghallgatáson ö, elmondhatjuk a mi véleményünket is ebben a témában. Hiszen ö, adminisztratív hiba miatt nem válhatnak európai állampolgárok áldozatokká. Köszönöm szépen, Bozótil úr! Arra szeretném kérni a következő hozzászólókat, hogy egy kicsit csinyán bánjanak az idővel, mert szalad az időnk. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony a szót. Nyilván engem is mélyen érintett, mint másokat is az, amit a petíciót benyújtók elmondtak, és szeretnék én is csatlakozni azokhoz, akik szolidaritásukról tettek tanúbizonyságot. Mindamellett azt hiszem, hogy nem szabad elfeledkezzünk arról, eh, hogyha a bizottság úgy gondolja, hogy nincs törvénysértés, akkor semmi értelme a dolognak, mert nem tudunk semmit orvosolni. A bizottság képviselője válaszában eléggé konkrétan fogalmazott az emberi jogok kartájára, utat és idézte a megfelelő fejezetet, ami nem alkalmazható. Viszont a tőke szabad mozgását nem betette föl, ezt viszont a petíciót benyújtók megtették. Én pedig úgy értelmezem ezt, hogyha Spanyolországban tulajdon szeretnék szerezni, és azt mondják nekem, hogy nem lehet, ez egyértelműen megsérti a tőke szabad mozgását. Ez kétségtelen. De ugyanakkor úgy tűnik, ha mégis megvásárlom, és aztán a hatóságok lebontják, akkor nincs, nincs megsértve tőke szabad mozgása. Úgyhogy kérem a bizottság foglalkozon ezzel a konkrét kérdéssel. Van-e itt tőke szabad mozgásának sértése, mert ha egy házat lebontanak, lehet, hogy ez nem törvénysértés az adott tulajdonossal szemben, de mindenképpen az összes többi EU állampolgár számára elrettentő példa, hogy Spanyolországban tulajdont vásároljon. Ez pedig talán már törvénysértés lehet. Aztán a bizottság képviselőjét arra is szeretném megkérni, hogy mondja el, hogy ez a kérdés a tőke szabad mozgását illetően eljutott-e a bíróságra, és döntés születette. Ha nem, a bizottságnak nem kéne ezt a bíróság elé vinni? Tekintettel arra, hogy egyetemen vitás ez a kérdés, nevezetesen, hogy hogyan értelmezzük a tőke szabad mozgását és annak megsértését. Úgyhogy kérem a bizottság szóljon erről a konkrét kérdésről. Afkin asszony, köszönöm elnök asszony. Üdvözlöm a petíciót benyújtókat itt. kérték, hogy én már ne ö, ö, érezzek együtt velük, de szolidaritásomról mindenképpen szeretnék tanúbizonyságot tenni. Nagyon sokan nagyon hosszú ideig foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel. Zolkán úr és Kesmen úr főleg szeretnék köszönetet mondani. Én kívülről szemléltem a munkájukat, és támogattam őket, de azt tudom, hogy nagyon sokat foglalkoztak a kérdéssel, úgyhogy a kérdés az, hogy hogyan tovább nagyon fontos itt a szakbizottságon belül, hogy őszintén beszéljünk az állampolgárokkal, és ne úgy távozzanak, hogy várják az orvoslatot, de mi nagyon jól tudjuk, hogy ezek nem lehetségesek. Hallottuk a tulajdonjogot, ami nincs benne az alapvető jogok között. Vannak, akik azt mondják, hogy ott kéne, hogy legyen, de nem támogatnák. Úgyhogy a kérdés az, hogyan tovább? Nagyon sok javaslat elhangzott, és talán az előttem szóló, amikor a tőke szabad mozgásáról szólt, reményeket keltett. Aztán arról is volt szó, hogy talán a költségvetési módosítással innen a szakbizottságból fellendítené az ügyet. Tegyük ezt, támogatom. De ne csak támogassuk, hanem legyek, legyünk készek elmondani azt is, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy frakcióink is támogatják, annak érdekében, hogy végre átverekedjük ezt a dolgot. Cashman úr bíróságról beszélt, talán lesznek itt is lehetőségek, majd meglátjuk. Én csak egy végső pontot szeretnék itt felvetni. Olyan esetre utalnék, eh, a írországi és eh, építési engedélyről volt szó a bizottság döntött a Newman Clause-ban, ahol is korlátozások vannak a személyeket illetően, vagyis az építési engedélyt kiadták az építkezésre, amikor 5 vagy 6 évig valaki benne maradt az épületben. A bizottság írt az írhatóságoknak, és megkérdőjelezte mindezt. Annak alapján hogy gyakorlatilag az embernek joga van letelepedni ott, ahol akar. Nem a tulajdont célozta meg. Tehát, ha valaki például otthonról akar üzletelni, nem arról van szó, hogy ott lakik valaki, hanem mondjuk üzleti tevékenységet akar végezni otthonról. Itt egyértelmű az ellentét. És a bizottság minden ír helyi hatóságot arra kért, hogy változtasson az ilyen jellegű jogszabályokon, és a legtöbb meg is tette ezt követően. Nem vagyok benne biztos, hogy van itt valami kapcsolat, de talán ki lehetne deríteni. Most ez jutott eszembe egy másik petíció alapján. Hát ennyit szeretem volna elmondani, és várom a bizottság válaszát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Csicseszter úr. Köszönöm, elnök asszony. Úgy tűnik számomra, hogy a felelős hatóságok füle ég a szégyentől Spanyolországban a vitánk hallatán, mert szégyen, hogy ilyen régóta húzódik ez a dolog. Úgy tűnik számomra, hogy itt nem annyira a demokrácia és a közrend forog kockán, hanem totalitárius állami viselkedés. És meglepő, hogy ilyen az Európai Unión belül egyszerűen előfordulhat. Olyan helyzet az, ami rendkívül frusztráló és ezt már a kollégák is említették. Hát persze, ez semmi ahhoz képest, amit szegény petíciót benyújtók érezhetnek. Azért frusztráló, mert egyszerűen nem tudunk előrelépni, hogy megoldjuk a helyzetet. Úgyhogy én mindenképpen Auken asszony javaslatát támogatnám. Ő nagyon sokat foglalkozott ezzel a kérdéssel, és szerintem nekünk, szakbizottságnak el kell határoznunk magunkat, hogyha itt valamilyen természetes igazságszolgáltatásra van szükség, akkor pont ez egy jó példája ennek, és folytatnunk kell a küzdelmet ezért. Nos, úgy tűnik, hogy Spanyolországban nagyon sok az üres tu- ö, tulajdon, a ö, tulajdon összeomlása miatt. Felmerül a kérdés, akkor miért ö, bontanak le olyan épületeket, ahol az emberek élnek? Hát vannak üres házak is, ahol nem él senki. Érdekes logika ez. Végezetül, elnök asszony, azt szeretném még elmondani, hogy nem csoda, hogyha Gibraltárban az emberek, vagy legalábbis a többségük, akiket képviselek, egyáltalán nem akarnak semmiféle spanyol területi követelésnek eleget tenni. A spanyoloknak kellene először a saját házuk, tája, tá, házuk táján sepregetni, elnézést ezért a kifejezésért, de ezt a szégyen foltot nekik kell először rendbe tenni, ami saját hazájukon esett. Köszönöm szépen. Thank you, Chair. I just wanted to come back on the issue. Köszönöm, elnök úr. Vissza szeretnék térni Auken asszony jelentésére arról szól, hogy ne adjunk forrásokat, hogyha a helyzet nem oldódik meg. Hát nem oldódott meg a helyzet, de föl kellene lépnünk, és egyszerűen azt kell kérnünk, hogy blokkolják ezeket a pénzügyi alapokat. Ezért kell tennünk valamit. Azt is el szeretném mondani, hogy Auken asszony utalt arra, hogy jelentését többség szavazta meg a plenárison. Ez igaz nem volt. Egyhangú a szavazás. És a lényeg az, hogy a spanyol képviselők zöme vagy tartózkodott, vagy ellene szavazott. És ez egy eléggé kritikus terület most, és arra a lehetőségre utal, hogy hozzuk létre azt a bizottságot, amire Cashman úr utalt egy olyan országban, ahol az emberek képviselői, ahogy itt már sokan elmondták, gyakorlatilag azt eredményezték, hogy nagyon sok spanyol ember szenvedett a döntéseiktől. De hát amikor a spanyolok nem akarják megszavazni egy olyan, azt a jelentést, amit például Auken asszony készített, akkor nehezen tudom elhinni azt, hogy volna lehetőség bármilyen ilyen jellegű bizottság fölállítására. Köszönöm. Elnök, azt hiszem, hogy ez eléggé politikai jellegű kérdés végül is, mert az európai kohéziót veszélyezteti, és az emberek közötti szava hihetőséget kérdőjelezi meg. Nem segít abban, hogy az uniót fenntartsuk. Azt hiszem, Bozutil úr a bizottsághoz fogalmazott meg kérdéseket. Kész a bizottság a válaszra? Parancsoljon, Kesmen úr! Köszönöm, elnök asszony! Ezért vetettem fel az Alkön jelentést. Miről is van szó ebben? Arról, hogy legyen ilyen bizottság, hogy ismerjük el az Európai Emberjogi Bíróságot Strasbourgban, és hiszem van egy brit cég is, amely most egy csomó esetet készít elő pontosan a bírósághoz. A 32-es ajánlás arról van szó, hogy legyenek kompenzációk, és a 28-as pedig a költségvetési lehetőséggel. A 34-es, és nagyon szeretném hallani a bizottság véleményét, említett arra, hogy a nem fair kereskedelmi gyakorlat irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy megfelelő eszközöket bocsásson a fogyasztók rendelkezésére, akik ilyen jellegű gyakorlat áldozatai voltak, és hogy biztosítsák azt, hogy megfelelő szankciókat is bevezetnek az ilyen gyakorlat ellen. Nem biztos, hogy ez azonnal lehetséges, eh, de egyértelmű, hogy eh, elképzelhető, hogy ha az EU törvényeknek nem felelnek meg, akkor eh, szükség van arra, hogy fellépjünk az Európai Bíróság előtt. Hogyha csak azt szeretném mondani, hogy azok, akik például az alkalom jelentés mellett szavaztak, akár csak én, legyenek biztosak abban, hogy ezt végre is hagyják ilyen egyszerű a dolog. közben. Just a question on freedom of establishment. Hát én azt mondom, csak a letelepedési szabadságról kapcsolatos kérdés, az fontos. Uh, to To the commission? Kinek adja meg a szót most, kérdezi az elnök asszony a bizottságnak, vagy kihez intézte a kérdést a bizottsághoz? Harkin asszony, elnézést kérek, bocsánat, nem fogalmaztam elég világosan. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Je pense d'abord... Euh, Nos, először is úgy gondolom, hogy Cashman úr teljesen jogosan emlékeztetett egy-két jogi elvre, amelyeket ebben az esetben alkalmazhatnánk. Egy nagyon fontos elv, hogy akit megfosztanak tulajdonától, azt kompenzálni kell egy tagállamban kártalanítani kell. Valamilyen állami döntésnek megfelelően. Olyan elvez, amelyet az Emberjogi Bíróság már nagyon régóta megállapított, de minden tagállamunk más jogásza is képvisel. Mind a mellett úgy gondolom, van egy felvetendő elvi kérdés. Hogyha most jogi feltételezésekkel élünk, én azt mondanám, hogy még ha a karta nem is létezne, a helyzet nem változna, az uniós jogok alkalmazását illetően. Az 51-es cikk első bekezdése a kartában, amely az Európai Unió kompetenciáit korlátozza az alapjogi kérdésekben az uniós jog alkalmazása terén, nem a karta vívmánya vagy találmánya. Ez csak egyszerűen kristály, kikristályosodott a 60-as évek óta a kártában, hiszen létezik ez már a kezdetek kezdete óta, amikor még nem is létezett a karta, de nem is álmodtak erről. Ezt a luxemburgi bíróság ö, állította, egyetemben megfogalmazva, hogy igen, emberi jogokat tiszteletbe kell tartani, de ezzel kapcsolatos kompetencia csak akkor, hogyha van ilyen jellegű uniós jog. Ami az uniós jog alkalmazására vonatkozó két kérdést illeti, tehát a tőke szabad mozgása, illetve a letelepedési jog. Én nem vagyok szakértője egyiknek sem, sem a fogyasztói jognak, de őszintén. Amennyire én tudom, az uniós jog értelmében nem igazán látom, hogy miért lenne itt probléma vagy korlát a tőke szabad mozgását illetően. Én nem vagyok szakértő, a bizottságnak meg kell vizsgálnia, és ha felvetődik a kérdés a tőke szabad mozgását, vagy a letelepedési jogot illetően, de én a priori nem látok problémát. Köszönöm. Mr. Buszutil. Can we follow this up? Buszutil úr kérdezi, hogy ezt írásban a bizottság meg tudná támogatni egy tanulmányjal erre, ezzel a két ponttal kapcsolatban, mert ez nagyon hasznos lenne azt hiszem, hogy három felvetés is volt, mondja Cashman úr, ugye Marian Harkin felvetése, tehát ugye a, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról, valamint az öné, ami a tőkét illeti, a tőke szabad mozgását illeti. Uh, we ask from the commission to... A bizottságtól tehát akkor azt kérjük, hogy válaszoljon valamennyi felvetésre, amit ma kapott. Auken asszony. The commission is just very... A bizottság, el kell, hogy mondjam, nagyon megbízható, mindig válaszol. Az új szerződésben a kettes cikk felel meg ugye a hetesnek. Több különböző szintről van itt szó, nem csak egyről. Tehát felvethetjük ezeket a kérdéseket és más dolgokat is tehetünk, de én még mindig azt gondolom, hogy eljárhatunk, hát Kesmen úr nagyon helyesen mondta, hogy több lehetőség is áll előttünk. Én nem azt kérdezem a bizottságtól, hogy most akkor nekünk mit kellene csinálni, hanem így magunktól, egymás között, hogy most akkor nekünk kellene lépni, használjuk-e fel azokat az eszközöket, amik a mi kezünkben vannak, mert vannak bizonyos eszközök a kezünkben, felszólíthatjuk X-et, Y-t és így tovább. De persze nyilván az az egyik lehetőség, amit említettek. Egy dolog, szóbeli kérdést is nyújthatunk be, mondja Kestmen úr, és kérhetünk vitát. Tehát például arról, hogy az Európai Bizottság mit tett, az ajánlások megvalósítása érdekében, mert a 2009-es Arki jelentésben ugye voltak ajánlások, így aztán a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kérdésével tudunk foglalkozni, és még a másik két felvetéssel is. De úgy tűnik, hogy a, hát a Harki jelentésben már megvan a jogorvoslati lehetőség, Úgyhogy talán a koordinátorok meggondolhatnák, vagy megfontolhatnák, hogy szóbeli kérdést nyújtsunk be vitával, vagy pedig állásfoglalással, tehát hogy melyik megoldást válasszuk. Én az utóbbi támogatnám, tehát a koordinátorok ülésén vizsgáljuk meg még egyszer a kérdést, hiszen én annak idején még nem voltam tagja az Európai Parlamentnek, amikor itt a spanyol partvédelmi törvényről volt szó. Itt gyakorlatilag tulajdonjogról van szó. Ezzel kapcsolatban eh, úgy gondolom, hogy egy szobeli válaszigénylő kérdést kellene megfogalmaznunk. Erről ma tanácskozni kell a koordinátorok ülésén, és ott azt is, uh, arról, és ott azt is meg kellene beszélnünk, hogy milyen markáns hangvételű leveleket írjunk, ezt Kesmen úr említette, hogyha jól értettem Meyer kollégának az előadását, akkor itt két eh, hatóság érintett, egyik, amely kiadta az építési engedélyt, az a helyi hatóság, és eh, aki azt mondta, hogy építhetsz ott, aztán másik pedig az andalúziai tartományi hatóság, ami azt mondta, hogy ez nem volt jogszerű, éppen ezért lebontjuk a házadat. Tehát gyakorlatilag hozzájuk is fordulnunk kellene, ezt is megbeszélhetjük a koordinátorok ülésén még egy utolsó megjegyzés a bizottság nyilatkozásával kapcsolatban, a tőke szabad áramlásával kapcsolatban, hogy azt nem érinti ez az esetet. Úgy gondolom, hogy ha én a tőkémmel elmegyek Spanyolországba, ott építek egy házat ebből, akkor a bizottság erre azt mondja, hogy ezzel teljesül a szabad áramlásnak a, az elve, aztán persze lemondják a házat, és elvesztem a pénzemet, hogy ez aztán nem befolyásolja a tőke szabad áramlásának elvét, hát erről Buzutül úr mondta, hogy ez azért nincsen így rendben, ugye egy fekete lyukba töltöm bele a pénzemet, ami ott aztán eltűnik, ez mégse lehet, tehát a tőke szabad áramlása. Azt jelenti, hogy oda viszem a tőkémet, ahova akarom, és onnan el is tudom vinni, de nem jelent, de a szabad áramlás nem azt jelenti, hogy oda viszem valahova a pénzemet, pénzemet, és ott egy fekete lyukban eltűnik, és, és utána nem jutok hozzá. Éppen ezért azért itt a szabad áramlás kérdéséről úgy kellene gondolkoznunk, hogy az egy input is, és egy output is, oda is vihetem, és el is hozhatom a pénzemet, hogyha valaki elveszi a pénzemet, akkor nincsen megad, nem adott a tőke szabad áramlása. Ez lenne a szakpolitikai megjegyzésem. É. Η αναφέρουσα παρακαλώ αν έχει κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις. Η αναφέρουσες αν έχουν κάποιες τελευταίες παρατηρήσεις esetleg egy utolsó megjegyzést a petíció beadója is hozzáfűzhet az ügyhöz, ha szeretne. Szeretne megjegyzést hozzáfűzni? Um, Köszönöm. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a világos számomra, hogy az akadályozza a szakbizottságot a fellépésében, hogy ugye a bizottság már válaszolt, és azt mondta, hogy ezt az ügyet nem a, erre az ügyre nem vonatkozik az EU szerződés, tehát az alapjogi karta sem alkalmazandó. Tehát én támogatnám akkor azt a véleményt, ami a mi álláspontokat támogatja, hogy az EU szerződésnek bizony két részét komolyan érinti ez, az egyik pedig a tőke szabad mozgása, a másik pedig a személyek szabad mozgása. Tehát én támogatnám azt a kérést, ami elhangzott, hogy a bizottság a parlamentnek és nekünk is, petíciók benyújtóinak is magyarázza már el, hogy miért nem vonatkozik az Európai Uniós szerződés a mi ügyünkre. A másik pedig, ami elhangzott, hogy, hogy azok, akik ebbe a helyzetbe kerültek, forduljanak az ügyükkel az Európai Emberi Jogi Bírósághoz miután már az összes, a jogrendszer összes jogorvoslati lehetőségét kihasználták Spanyolországban. Hát én biztos vagyok benne, hogy sokan értik ezt, hogy a spanyol jogrendszer elég lassú, akár 10-14 évig is eltarthat, hogy egy ügyet lezárjanak. Tehát ezeknek az ingatlan tulajdonosoknak nagy része elhalálozna, mielőtt még az összes jogorvoslati formával élne Spanyolországban. És ahogy ezt többen is említették, ha valakinek van elégendő pénze, és nem támogat minket az igazság szolgáltatásban, hát akkor minket be lehet zárni, úgymond az igazságszolgáltatási rendszerbe sok évre. Tehát itt igazságot kell tenni, a késleltetett igazságszolgáltatás az a mi esetünkben a megtagadott igazságszolgáltatást jelenti. Tehát ezt szerettem volna elmondani, és azt hangsúlyozni, hogy mondja el nekünk a bizottság, hogy miért nincs itt érintve az EU szerződése. Köszönöm szépen. Uh, uh, uh, large uh, discussion of a very important issue. Nagyon fontos témát vitattunk tehát meg nagyon alaposan. Zárásként akkor megállapíthatjuk, hogy a következő koordinátori ülés fog arról dönteni, hogy a plenárison benyújtsunk-e szóbeli kérdést, ami ehhez a kérdéshez kapcsolódik, és ugyanakkor várjuk a bizottságtól is a válaszokat azokra a kérdésekre, amelyeket ma feltettek. Köszönöm mindenkinek! the petition of Mr. Bente Csuslag A következő Bente Csuslag Jensen Dán állampolgár petíciója, amely a dél-spanyolországi Malaga közelében található Esteban a városában egy szállodaépítésével kapcsolatos törvénytelenségekről szól. Florido kollégának adom meg a szót, hogy a bizottság nevében először röviden elmondja a történteket. Köszönöm, elnök asszony. Ez a petíció tulajdonképpen egy olyan projektre vonatkozik, ami turisztikai fejlesztés Andalúziában, Spanyolországban. A petíció benyújtója a hotel, tehát építésével kapcsolatos projektre utal, egy korábbi hotel helyén építenek, húznak fel új szállodát és új lakó ingatlanokat. Ezen a területen él ez az állampolgár, és ő a negatív környezeti hatásokra kívánja felhívni a figyelmet. Az építkezések nagyon közel vannak egy közterülethez, és ez egy magánprojekt a petíció benyújtója szerint, amelyet a hatóságok jóvá hagytak, és közvetlenül a Szeladió Matas Vertes terület mellett van, ami a Natura 2000 része. És ezt a területet az Európai Ökológiai Hálózat részévé is nyilvánították, a petíció benyújtója azt mondja, hogy nagyon sok védett fát vágnak ki, és emiatt az egyik legjobban megvédett része a Costa Szolnak pusztul, tehát itt nagyon hosszú partszakaszról van szó, 3000 kilométeres partszakaszról, természetes, természetes élővilág is pusztul, és a petíció benyújtója azt is elmondja, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány nem készült, és a hatóságok nem hajlandóak megvédeni ezt a területet. A bizottság szolgálatai megvizsgálták az ügyet, és a petíció benyújtójának az állításait, és azt, hogy milyen alkalmazandó Európai Uniós jogszabályok vonatkoznak itt. Ugye a bizottság csak a saját hatáskörében tud itt beavatkozni, a várostervezés, az általában a tagállamok hatáskörébe tartozik, és csak környezetvédelmi jogszabályokat lehetne alkalmazni. A környezetvédelmi hatástanulmányokról szóló, hatásvizsgálatról szóló irányelv az foglalkozik a városfejlesztés, illetve turisztikai fejlesztésekkel, városokon kívül. Ez a kettes melléklet, tehát ez a irányelv, a környezeti hatásvizsgálatról szóló irányelv megkülönbözteti az egyes, illetve kettes mellékletben felsorolt projekteket, de van még egy másik irányelv, amit lehetne alkalmazni, amely a környezetvédelmi következményeknek az értékelésével foglalkozik, tehát nem csak a környezeti hatástanulmányról van szó, hanem a 2001 per 42-es irányelvről, plusz a természetvédelmi irányelvekről, a madárvédelmi irányelv, illetve az élőhelyvédelmi irányelv is alkalmazandó, amennyiben a szobanforgó projekt jelentős hatást gyakorol valamely Natura 2000 területre. Tehát ez az ügy kontextusa, csak hogy így mondjam. A bizottság összegyűjtötte az információkat, és ennek alapján úgy tudom összefoglalni ezt az ügyet, hogy a városfejlesztési terv az 2004-es jogszabályon alapul, felülvizsgálták a várostervezési rendeletet, de még nem zárták le ezt a felővizsgálatot, a területet pedig olyan területnek minősítették, amelyen engedélyezett az építkezés, de az idegenforgalmi célú építkezés az korlátozott. A Natura 2000 hálózattal kapcsolatban el kell mondanom, hogy ez a terület nem a Natura 2000 hálózat része, viszont a közelében található három olyan terület, amely ennek a része. Két ö, kis ö, partmenti folyó, amely a földközi tengerbe ömlik, az itt nagyon közel halad el az érintett területhez, és ezek a folyók a Natura 2000 területhez tartoznak 2006 óta valamint a Saladia Puntas de Bányos is, ez egy nagyon fontos terület, amely szintén védett. Ez a terület a 2008 óta része a Natura 2000-nek. Bizonyára tudják, hogy a Natura 2000 szárazföldi térségét azt már nagyjából jóvá hagyták. A bizottság most dolgozik a tagállamokkal együtt azon, hogy sikerüljön a tengeri területeket is végigvenni, és ezt is lezárni, tehát hogy a tengerfenéki, tengerfenéken lévő élőhelyeket is védjék, már megnevezték ezeket a területeket is, amelyek kiemelten fontosak környezetvédelmi szempontból természetvédelmi szempontból. De még egyszer mondom, hogy a konkrétan az érintett építkezési terület nem a Natura 2000 része, vannak olyan szervezetek és csoportok, amelyek azt szeretnék, ha ez is az lenne. Most pedig konkrétan a projektről néhány szót már a rendelkezésünkre álló információk alapján. Ezt a projektet még nem is hagyták jóvá. Most tulajdonképpen minden áll a gazdasági helyzet miatt, illetve a helyi önkormányzatban uralkodó állapotok miatt. A bizottság nem tudott még végleges véleményt kialakítani ebben az ügyben, most kaptunk éppen további információkat a spanyol hatóságoktól. Kértük őket, hogy tájékoztassanak bennünket a pontos helyzetről. Azt mondták, hogy nem utasították el ezt a projektet, de még a jóváhagyás sem történt meg. A másik kérdés pedig nyilván a környezetvédelmi intézkedések ugye, Ez, azokat, az, az európai környezetvédelmi jogszabályokat be kell tartani. Harmadsorban a spanyol hatóságok is kértek tőlünk információt az a kapcsolatban, hogy mely, mekkora védelmet kell biztosítani az érintett területnek, tehát most egyelőre itt, a, itt tart ez az ügy. No, simplemente agradecer la información y por lo tanto en función de lo que ha planteado la comisión que queda. Köszönetet mondok ezekért az információkért, és ahogy elhangzott, most a bizottság nyitva hagyja a petíciót. Uh, Mrs. Auken, you wanted to Auken asszony szeretett volna szólni? Igen, köszönet az információért. Véleményem szerint fontos, hogy minden álláspontot mérlegeljen a bizottság, mert emlékszem a spanyol esetekből, hogy az egyik az regionális törvényeknek, másik nemzeti törvényeknek felel meg, és néha összeütköznek ezek. És ha nemzeti törvényekről van szó, akkor az EU törvények nem alkalmazhatók. Nagyon óvatosan kell tehát eljárnunk, hogy tiszteletbe tartsuk az EU törvényeket, és hogy következetesen teljesítsük a Natura 2000-et, és elkerüljük itt a csiki-csukit. Legalábbis ez az én véleményem. Legalább maradjon már egy-két szép tengerpart, és aztán egyszer csak felépítenek ott egy szállodát. Úgy tűnik, hogy számomra, hogy néha, hogy a spanyolok gyűlölik Spanyolországot, mert készek mindenre, hogy tönkretegyék a természetet. Úgyhogy nekünk kell megvédeni Spanyolországot a spanyoloktól? Na, ez csak magán meg jellegű megjegyzés volt, de mindenképpen biztosak kell lennünk abban, hogy az EU törvényeket tiszteletbe tartják. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nincs mikrofon megint az elnök asszony előtt. I always do the wrong thing. Aj, mindig rosszat nyomok. Tehát Ami a következő petíciót illeti, nevezetesen a duzdasztógát építését, Portugáliáról van szó, Döferja asszony a szó. Yes, thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony, a szót. A bizottság több kommunikációban foglalkozott a Szabor bizottság petíciójával, úgyhogy a lényegre szeretnék korlátozódni, amely a bizottsági munkatársak előtt áll, az nem más, mint a ö, kompenzációs intézkedések a portugál hatóságokkal szemben. Fontos talán, hogy tudják, hogy ennek a duzzasztó az építése Portugáliában környezetvédelmi szolgáltatás, szolgálatok, tudósok, civil szervezetek közreműködésével történik. Úgyhogy a petíciót benyújtó mindenképpen be lett vonva, és a legmesszebb menőkig megkapta tájékoztatást a folyamat során. A bizottság szolgálatai rendszeres kapcsolattartás keretén belül követik a témát a petíciót benyújtóval, ezen kívül hozzáférünk a dokumentumokhoz is, és évente kétszer teljes jelentést kapunk az intézkedésekről, amelyeket foganyatosítanak. Talán emlékeznek arra, hogy a kezdetek kezdetén a bizottság nem volt elégedett a kompenzációs intézkedésekkel, és egyértelműen rámutattunk arra, hogy hol voltak a hiányiságok, és mik voltak még a teendők a konkrét természeti értékek terén. Ez az intézkedés csomag aztán kiegészítésre került a továbbiakban, és pillanatnyilag ezt monitorozzuk. A bizottság március 28-án és 29-én a portugál hatóságokkal összeült ebben a témában, és tájékoztattak minket az intézkedések foganatosításáról. Nagyon sok foga- monitorozási programot vezettünk be, rámutattunk az intézkedésekre, hiszen 140 kilométeres körzetben, itt a területen fontos, hogy ezek nem csak ezen a területen, hanem regionális szinten is bekövetkezzenek. Erre most már sor került. A végletest illetően késés van, mert rendkívül összetett folyamatról beszélünk, de azt is el szeretnénk mondani, hogy a projektet követő bizottság betöltötte feladatát, követi az eseményeket, és hát csak egy kicsit késlekedésről van szó. Egy fontos dolog a bizottság számára az, hogy megtegyen mindent annak érdekében, hogy mielőtt feltöltik a duzzasztó gát, tartáját, az intézkedésekre sor kerüljön. Úgyhogy követjük az eseményeket. Nem tudom, hogy van-e még valami amit ellenőrizhetünk 2013 vége előtt. Köszönöm szépen. Eh, köszönöm, kedves kollega parancsoljon, önné a szó. Nagyon köszönöm, elnök asszony, a szót. Álken asszony Spanyolországban védjük természetes területeinket és forrásainkat a törvényeknek megfelelően. Van például a tengerpartra vonatkozóan egy törvény, amely nem teszi lehetővé, hogy épületeket lehessen oda emelni, illetve urbanizációs folyamat induljon meg a tengerparthoz közeli területeken. Listas más importantes del mundo, y se ayudaría bastante más. És ezek a szabályok megfelelnek a legfontosabb környezetvédelmi világszervezetek szabályainak. Spanyolországban ö, odafigyelünk ö, a természeti források ö, diverzifikációjára és annak megjóvására. A bizottság azt említette, hogy nem történik ö, törvénysértés európai szinten, úgyhogy nem szabad nyitva tartani ezt a petíciót. Ö, a szakbizottságnak az állampolgárok petícióit kell megvizsgálnia itt. ahol is arról van szó, hogy az európai törvényeket megsérték. És amikor a bizottság azt mondja, hogy nincs törvénysértés, akkor nem a szakbizottságnak kell döntenie arról, hogy nyitva tartja-e a továbbiakban a petíciókat. A spanyol jogrendszer minden európai normának megfelel ott kell döntést hozni erről. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a szakbizottság már nem eszköze a nyilvánvaló demagógiának, mint amit ma tapasztalunk. Az iránpolgárok illegálisan építkeznek védett területeken, és aztán ide jönnek panaszkodni, a spanyol törvényekre, amelyek megfelelnek az európai törvényeknek, és amelyeknek értelmében aztán lebontatják az épületeket. Hát ez a helyzet. Azt hiszem többször is hallottuk, hogy a bizottság elmondta, hogy ennek semmi köze az európai közösséghez, ugyanolyan eljárás történik, mint bármelyik tagállamban, amikor az illegális épületeket eltulajdonítják. Megfelelünk a biodiverzitás, a természetes élőhelyek és más területekre vonatkozó törvényeknek. Spanyolországot és biodiverzitását a spanyol törvények védik, amelyek az egyik legfejlettebbek, amikor a környezetvédelemről van szó Európában. A panaszoknak semmi közük az európai törvények megsértéséhez, a bíróságon kell eldönteni az egész esetet, és így is történik. Köszönöm. Uh, uh, please. Uh, it's a pity you didn't... Nagy kár, hogy nem volt itt korábban, mert pontosan erről beszéltünk jó hosszú ideig, majdnem egy óra hosszáig. Kérem, hagyd magyarázzam el önnek először. És bizonyos döntéseket hoztunk, amelyeket nyilván a koordinátorok tovább visznek, úgyhogy nagyon nagy értékelném, hogyha benyújtana valami írásos anyagot, ez sokat segítene nekünk. Köszönöm szépen. A Tessék? Térjünk vissza a most vitatott esetre. Tehát, a bizottságunk kívül senki? Jó, akkor nyitva hagyjuk az ügyet. I was, I, I thought we were dealing with the Portuguese case. Azt hittem a portugál esetről volt szó. Úgyhogy volna egy rövid megjegyzésem a portugál esetre, hogy a bizottsághoz fordulhassak. Persze köszönet a beszámolóért. Tudjuk, hogy mi történt, de azt is tudjuk, hogy hogy került a bizottsági elnök ebbe, Úgyhogy nagyon közelről követjük az eseményeket, és biztosíthatom arról, hogy Köszönjük az információt, de nem felejtjük el, hogy mi történt. És nem felejtjük el. Köszönöm. Now move to uh, uh, um, petition. Akkor Chris Andrews ír uh, állampolgár uh, által benyújtott petíció következik a Dublini öbölben található Poolbank félszigeten tervezett hulladékégetőről, illetve Damien Cassidy ír állampolgár által a Ringsend, Irish Town és Sandy Mount környezetvédelmi csoport nevében benyújtott petíció a Dublin Bay, Dublin Port, Poolbag, Ringsend és Northwall területén történő fejlesztésekkel kapcsolatos megsértéséről. A bizottságnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ami az első petíciót illeti, több kommunikáció lezajlott már a bizottsággal, és tulajdonképpen miről van szó? Építési engedélyről, különböző fejlesztésekre a Dublin Bay-ben és a Dublin Portban. Ebben az esetben a petíciót benyújtó rendkívül erősen kritizálja az egész folyamatot, hogy röviden elmondjam, hogy mi a helyzet. A bizottság felderítette a felvetett kérdést, amit a petíciót benyújtó emlegetett egy EU-s eljárás keretén belül, és az hatóságok által nyújtott információ alapján úgy ítéltük meg, hogy nincs ö, sérelme az EU törvényeknek. Bár vannak aggájaink a jogszabályokat illetően, amelyek alapján hozzájárultak az építkezéshez. A gond az volt, hogy két döntéshozó folyamatról volt szó, az egyik az egyetértés, a másik pedig abba a kategóriába tartozott, hogy a hatástanulmány elkészüljön. Így bíróságra került Írország ebben a ö, jogszabály kategóriában. Ez a 2009 per 51-es eset, és a legutóbbi kommunikációnkban bejelentettük, hogy még mindig várunk a bíróság ítéletére, de március 3-án ez már megszületett. És a bíróság úgy ítélte meg, hogy támogatja a bizottság álláspontját, és azt állította, hogy a környezetvédelmi hatástanulmány irányelv szempontjából sérült a jog úgyhogy változtatni kell az e, e, eljáráson, úgyhogy a bizottság célja az, hogy e, változzon ez a jogszabály, és most az írhatóságokkal együttműködünk ennek érdekében. De ez az eset nem igazán arra vonatkozik, hogy főleg a póbeg szemét égető engedélyére utaljon. A második petíció nagyon hasonló, de csak a póbeg szemétégetőre koncentrál. Nagyjából hasonlóak a felvetett kérdések. Itt is kommunikáció folyt a bizottság részéről. Az egyetlen további felvetődő kérdés az az volt, hogy hogy lehet hozzáférni az igazságszolgáltatáshoz, és a petíciót benyújtó főleg amiatt aggódott, hogy a gyakorlati információ Az administratív döntések megkérdőjelezésével kapcsolatban nem került nyilvánosságra. A 2003 per 35-öst tehát nem ö, tartották tiszteletbe, ez egy tanács iránya volt. Ezt megvitattuk az ír kormányjal, az Európai Bíróság megint támogatta a bizottságot, ö, ö, ö, a 427 per 04-es számügyre utalnék, úgyhogy 2010-ben Írország új jogszabályokat hozott, amely kötelezővé teszi, hogy információt kell a közvéleménynek biztosítani a ö, jogi véleményekről az ilyen jellegű ítéletek során. Nos, mi úgy értelmezzük ezt, főleg az ír ö, bíróság, amely a, az illetékes hatóság most már bevonja ítéleteibe ezt. Úgyhogy ami minket illet, mi lezártuk ezt a témát. Ami az összes többi felvetett kérdést illeti ebben az esetben, nem állapítottunk meg törvénysértést, legyen az a szemétégetés, vagy bármi más terület. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Úgyhogy azt javasolják, hogy zárjuk le ezt az esetet? Miért megy el? Jó, de jó, nem kell megmagyaráznia. Nagyon nagyra értékelem. Van-e megjegyzés ezzel a petícióval, petíciókkal kapcsolatban? Dublin? Jó, akkor lezárjuk. És az utolsó következik. Angeliki Kahorokopú Görögországból 19 görög állatvédő egyesület nevében nyújtott be egy petíciót a görög hatóságok által kiadott a gazdátlanná vált kettelésből tartott állatok ügyében, amely nem felel meg az EU szabályoknak. A bizottságnak adom meg a szót, tessék. Uh, Good afternoon, are you ready? Madam Chair, Thank ladies you. and gentlemen. Készen áll, igen, készen állok. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Ez a folytatás petíció arról szól, hogy a szabadon engedett macskákat, kutyákat, amelyeket korábban háziállatként eh, tartottak, eh, összegyűjtsék. Két külön kérdés van itt. Az egyik az, hogy ugye a nemzeti jogszabályokat figyelembe kell venni, tehát az állattartásra vonatkozó nemzeti jogszabályokat, a másik pedig ezeknek az állatoknak a határokon átnyúló mozgatása, tehát elszállítása egyik-másik tagállamba. Ezt a 998 per 2003-as irányelv szabályozza, tehát a kettelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgására vonatkozik. Be kell azonosítani az állatokat, ugye ezt általában egy bizonyos fajta útlevéllel oldják meg, ez, ennek az útlevélnek mindig ott kell lenni, amikor az állatokat az egyik tagállamból egy másikba szállítják. Akkor is, hogyha nem a tulajdonosukkal utaznak, hanem egy másik személlyel. A kérdés hogy ugye hogy oldjuk meg ezt a helyzetet, amit felvetett a petíció benyújtója. Az egyik az, hogy a mikrocsipek egyediségét a gyártói kód vagy egy ország kód biztosítja. Tehát ez azt jelenti, hogy elviekben nem lehet ezt ellenezni, de természetesen lehet, hogy a kutyák és macskák még a mikrochip alkalmazása előtt ugye átléphették a határokat. Tehát a mikrochip az csak annyit tesz, hogy az adott állatot az adott állat útlevélhez kapcsolja. És így meg lehet tudni, hogy például a veszettség elleni oltást megkapta-e e az érintett állat. Ez ugye fontos az állampolgárok egészségének védelme céljából. Volt még egy további kérdés, vagy felvetés, hogy arra vonatkozóan, hogy hány házi állatot tarthat valaki, a görög jogszabályok korlátozzák ezt, tehát hogy egy állampolgár tulajdonában maximum hány állat lehet, ez nem szerepel az európai jogszabályokban, tehát itt nincs ilyen korlátozás. Az európai jogszabályokban csak az szerepel, hogyha több mint öt állatról van szó, akkor például az importált állatok esetében ellenőrzéseket kell végezni. De olyan korlátozást, hogy valaki a házélatait nem szállíthatja ide-oda, nem fogalmaz meg az európai jog. Tehát ugye a nem kereskedelmi célú mozgásról van itt szó, a keftelésből tartott állatok esetében. Ez szerepel a 998 per 2003-as rendeletben. Itt nem szól a rendelet arról, hogy ez most állandó célú, letelepedési célú mozgás, vagy majd visszatér, és így tovább. Itt a lényeg, amit a rendeletben megfogalmaznak, az az, hogy az állat a gazdájával utazik nem a mondjuk állatversenyek céljára mozgatják, hanem egész egyszerűen azért utaznak az állatok, mert a gazdájukkal utaznak, beszéltünk a személyek szabadságáról, mozgási szabadságáról, ehhez tartozik az, hogy a kertelésből tartott állatok szállítása is így megengedett, tehát ők kísérik a gazdájukat. Semmi más nem határoz meg ez az irányelv, tehát azt mondja, hogy az állatokat szabadon lehet szállítani, nem kereskedelmi céllal. Tehát ez az egyetlen korlátozás, hogy kereskedelmi céllal nem lehet. Ennyit akartam még egy kicsit megvilágítani a petícióval kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Engem a titkárság arról tájékoztatott, hogy a petíció benyújtója el szeretne jönni hozzánk, most gyűjt még bizonyítékokat és további dokumentumokat. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy tartsuk nyitva az ügyet az még egy néhány ülésünkig, hogy gondoskodni tudjunk arról, hogy mindent megfelelően végzünk el. Köszönöm szépen, és most Az a kérdés, hogy az elnök asszony hogy van-e arra vonatkozó javaslat, hogy a lezárandó petíciók közül mondjuk hagyjunk néhányat nyitva, és beszéljük majd meg később? Uh, yeah. is, uh, To what, what can we do? What can we do? Ah, there is a... Now, problem because... Van egy kis problémánk. Az egyik petíció benyújtója eljött, de ugye ő nem kapott hivatalos meghívást, és nem kapott engedélyt sem. Jaj, ha jól értem, hogy az elnök azt, hogy kapott meghívást, ez a személy, de nem tudta, hogy hova kell jönni, hogyan kell bejönni ide az épületbe. De most ez a személy uh, itt van lent. Nem tudom, hogy mit csináljunk, mondja az elnök asszony. I don't know, it's, it concerns Dublin, Dublin. Tehát ez még mindig a Dublini ügy, az ír állampolgár van itt, aki a személytégetővel kapcsolatos petíciót benyújtotta. Tehát az előző petícióról van szó. Kérdezi az elnök asszony, hogy rendben van-e, egyetértenek-e azzal, hogy fogadjuk ezt a szemét, hogyha úgyis itt van az épületben, akkor néhány percen belül ide tud érni. Hát adjuk meg neki ezt az esélyt, ha már eljött. Υπάρχει τίποτα από το προς το So all, uh, all uh, petitions in B can be closed. Tehát akkor a, a másik petíciót, amiről beszéltünk, azt lezárhatjuk a B szekcióban lévő petíciókat, de van itt egy kérés a 27-essel kapcsolatban, valamint a 93-assal kapcsolatban tehát hogy Simon Eiler és a 27-es Jean de la Forge. Ezt a kettő petíciót mozgassuk át az A szakaszba. Ez a kérdés, mondta az elnök asszony. What are we doing? Is he coming or not? Kérdezi az elnök asszony, hogy most akkor jön-e ez a személy, vagy sem. Where? Igen, és a kérdés, hogy honnan. If he's coming from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 Eh, is he going to us? good morning, Mr. Cassidy. We just heard that you were here. Jó napot kívánok, Cassidy úr! Hallottuk, hogy itt van. Senki nem tájékoztatott minket sajnos erről hivatalosan. Nem tudtuk, hogy ön a mai ülésünkön részt tud venni. És a petíciójának tárgyalásakor itt tud lenni. A problémánk az azonban az, hogy az ügyet lezártuk, tehát a, pont megvitattuk ezt az ügyet 15 perccel ezelőtt, és hát úgy gondoltuk, hogy azért mégis jó lenne, hogyha ön is eljöhetne és elmondhatná a véleményét, mivel úgy is eljött, tehát megkívántuk adni önnek a lehetőséget arra, hogyha új érvei vannak, új bizonyítékokat tud elénk tárni, akkor ezt megtehesse. És ezzel kapcsolatban akkor megnyithatjuk újra az ön petícióját. So, if you could be, uh, we, we have already ended our mit. Tehát az ülésünket lezártuk, tehát hogyha néhány szót most szólni kíván, akkor, akkor parancsol. A petíció benyújtója kérdezi, hogy átadhatna-e bizonyos dokumentumokat. What's the address, madam? So, if you could say a few words on the case. Yeah. Thank you. Madam, Chair, madam Chairman, uh, I'm... Elnök asszony, én három anyagot küldtem önnek. Az egyik a Dublini doknegyed fejlesztésével foglalkozó hatóság főterve. A mi területünk, a mi, az a terület, ahol én lakom, az egy gyönyörű, szép terület. Két térképet is csatoltam. Az egyik területen, egyik térképen látszik, hogy a Dublini eh, hatóság, doknegyed fejlesztése foglalkozó hatóság mindenféle engedély nélkül azt épít, amit akar. A helyieknek megtagadják azt a lehetőséget, hogy tiltakozzanak. Consulted. Consultation means they will give us that document which you have and ignore what we say because it happened before.